Ja, guten Morgen, liebe... Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Szeretném köszönteni Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mai ülésén. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Úgy látom, hogy senki sem jelzett módosításra irányuló kívánságot, úgyhogy ennek fényében akkor jóvá hagytuk a napi rendet. Szeretnék még emlékeztetni arra, hogy az ülést, mint mindig, most is közvetítik a webstreamingen keresztül, és akkor rögtön át is ugornék a harmadik napi rendi pontra, ez pedig az Európai Fejlesztési Alap 2010-es évi mentesítése, a 8., 9. és 10. alap. Martin Ehrenhauser az előadó, és eszmecserét fogoltatunk ennek a pontnak a kapcsán az Európai Befektetési Bankkal. Temszin Bartont szeretném köszönteni, az Európai Unión kívüli műveletekért felelős főigazgató. Köszöntöm. És akkor azt javaslom, hogy rögtön kezdjük is el a vitát. Ha az előadó egyetért, akkor először az Európai Befektetési Bank képviselőjét szeretném felkérni, vagy nem tudom, hogy az előadó szeretne előzetesen megjegyezni valamit, nem, akkor Várton asszonynak adom meg rögtön a szót minden további nélkül parancsoljon, és jó reggelt kívánok! Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a szívélyes fogadtatást. Amikor egy évvel ezelőtt itt jártam, akkor még nagyon új voltam ezen a poszton. Remélem, hogy azóta sok mindent tanultam, és így meg tudom válaszolni majd az önök kérdéseit. De lehet, hogy nem fogok tudni mindenről beszámolni önöknek. Ugyanakkor bevezetésképpen, amit mindenképpen el szeretnék mondani, az az, hogy nagyon komolyan vettem azon észrevételeket, amelyeket hallottam önöktől, és a minden tőlem tehetőt megtettem annak érdekében, hogy tájékoztatást adjak, és szeretném informálni önöket az a fejleményekről, és szeretnénk biztosítani azt is, hogy a, hiteles, a hitelező tevékenységeik a szomszédos országokban tényleg komoly hatást érhetnek el. Az elmúlt év során szorosan együttműködtem a gazdasági osztályon és a projektekkel foglalkozó osztályon dolgozó kollégáinkkal, hogy egy új keretet dolgozzunk ki. Ennek eredménye ugye egy mérési keret, és ha jól tudom, akkor kaptak is egy dokumentumot, amelyben látható az, hogy miről van itt szó. Hosszú időbe telt kidolgozni a módszert, illetve ehhez humán erőforrásokra is szükség volt, és fontos megegyezni, hogy ezt ugye másokkal együttműködésben hajtjuk mindig végre, tehát egyéb nemzetközi pénzügyi intézményekkel szorosan együttműködünk, az Európai Bizottsággal is konzultáltunk, az volt a szándékunk, hogy olyan valamit hozzunk létre, amit végre lehet hajtani, ami egyszerű lesz, és ami nem jelent majd túl nagy terhet azokra, akikkel együtt dolgozunk. Ez az év lesz tehát az első év, amelyben ezt az új keretet alkalmazzuk de természetesen el kell majd telnie még némi időnek, addig, amíg lezárulhatnak azon projektek, amelyek már ezt a keretet használják, úgyhogy az eredményeket igazából csak az idő elteltével lehet majd bemutatni. Addig is tekintettel arra, hogy érdeklődést tanúsítottak az iránt, hogy mit tudunk megvalósítani a projekteink által. Beszéltem a kommunikációs osztályon dolgozó kollégáimmal, és az én kollégáimmal együtt kidolgoztunk egy informatív dokumentumot, és ebből láthatják azt, hogy mit tudunk már most, beszá- mit, mit tudunk már most elmondani az Európai Unión kívüli projektjeinkről, mi az, amit elérnek a projektek. Remélhetőleg ez a lap ez megvan önöknél. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni és eh, nagyon szívesen beszámolok önöknek mindenről. Van eh, számos egyéb terület, amelyről tavaly már tárgyaltunk, és eh, itt ideiglenes fejleményekről is beszámolhatok. Emlékszem, hogy nagy hangsúlyt helyeztek a csalás ellenes politikával kapcsolatos intézkedéseinkre. Ez egy olyan terület, amelyen beszámolhatok bizonyos előrelépésről, és egy új kísérleti rendszert is létrehoztunk, amely remélhetőleg segítségünkre lesz majd egyéb szervekkel való együttműködésben, így a bizottsággal való együttműködésben is, és, és vannak olyan esetleges ügyfelek, amelyek, akikkel kapcsolatban adott esetben érdemes óvatosnak lenni, az Európai Adatvédelmi Biztos is segítségünkre van. Nagyon sok az átláthatósággal kapcsolatos korlátozásunk, és ezek mind adatvédelmi vonatkozásúak. Az adatvédelmi biztos természetesen fontosnak tartja, hogy ezen folyamatok keretében a vállalatok hírneve ne sérüljön, tehát ez az egész folyamat nem gyors, nem lehet gyorsan kidolgozni egy olyan rendszert, amely átlátható és egyidejűleg eleget tesz az ellenőrzési feltételeknek is. Tehát remélhetőleg a jövő hónap során elkészül az Európai Adatvédelmi Biztos jelentése, és legközelebb talán majd több információval szolgálhatok. Vannak önök között olyanok, akik tavaly eljöttek egy informális látogatásra Luxemburgba, az idén újabb lehetőség nyílik majd, hogy ezzel kapcsolatban is kérdéseket tegyenek fel. Ami pedig magát a jelentést illeti, a befektetési alapról erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kérdést meg tudjuk válaszolni. De tudják, hogy ez a folyamat egy évvel korábbi, tehát ugye 2010-11-re vonatkozik, úgyhogy láthatják, hogy 2011 esetében majd még több lesz a változás. Ezzel nem tudom, hogy sikerült-e felvázolnom nagyjából a kontextust, és természetesen szívesen megválaszolom az önök kérdéseit. És örömmel jelenthetem be, hogy kollégáim is eljöttek velem, és ők meg tudnak válaszolni majd esetleg olyan kérdéseket, amelyekben én nem vagyok különösebben illetékes, és a bizottsága való együttműködésünkre is kitérhetünk. Azt mondhatom, hogy ez az év rendkívül pozitív volt, ami a bizottsággal való munkakapcsolatunk alakulását illeti, hiszen a kotonai megállapodás felülvizsgálata ugye fontos volt, és a külügyi szolgálattal való együttműködés is a munkám egy súlypontját képezte. Thank you very much. Köszönöm szépen, Barton asszony, köszönöm szépen ezt a, az állásfoglalást, és most az előadónak, Ehrenhauser úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Befektetési Bank képviselőjének az eddigi együttműködésért. Azon kérdések, amelyeket informális egyeztetések során feltettem, ezeket mindig azonnal és készséggel megválaszolták, úgyhogy ezért külön köszönettel tartozom. Ugyanakkor négy-öt kérdésem még volna önhöz, és szeretnék, szeretném azzal kezdeni, hogy mi történik a pénz áramlásával. Ha jól tudom, akkor az EDF alapba fizetnek a tagállamok, az EIB fizeti a joint venture-öket, a joint venture-ök pedig a partnereket fizetik, és a partnerek finanszírozzák a projektet. Ez természetesen azt jelenti, hogy nagyon sok a köztes bank, amely bekapcsolódik ebbe a folyamatba, és kamatokat követel. Tehát az első kérdésem ezzel kapcsolatos, mi az értelme egy ilyen hosszú folyamatnak, Másodszorban pedig vannak-e az önök részéről javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne ezt hatékonyabbá és rövidebbé tenni? és vannak-e megállapodások a közvetítő bankokkal a kamatok mértékére vonatkozóan, és végezetül az is érdekelne, hogy a joint venture-ök, illetve a promoting partnerek, a partnerek kapnak ugye pénzt a befektetési eszköztől. És ezzel kapcsolatos akkor a második kérdésem is, ez a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos. A helyzet ugye az, hogy nagyon sok a köztes bank, európai bank, amely bekapcsolódik ebbe a folyamatba, és szeretném tudni, hogy vannak-e konkrét kritériumok arra vonatkozóan, hogy ez a tulajdonosi struktúra hogyan kell, hogy kinézzen, amikor európai és amerikai bankokról van szó, hiszen végeredményben a helyi infrastruktúra erősítése az egyik lényegi elem. Továbbá van egy kérdésem, hogy a counterbalance civil szervezet foglalkozott egy olyan ügyjel, amelynek esetében Nigériában továbbra is fizettek pénzeket, noha a pénzmosás és a korrupció vágya felmerült a céggel kapcsolatban. Ezt követően egy korrupció ellenes személy, egy korrupció ellen küzdő személy az EIB-hez fordult, és amennyiben ugye ez szerepel a jelentésben, nem egyeztettek vele, és a jelentés azt is tartalmazza, hogy az identitását, azonosságát jelezték, feltárták a nigériai hatóságok előtt. Tehát először azt szeretném tudni, hogy a pénzeket miért fizették ki tovább, és másodszorban igaz-e az, hogy ezen korrupciós aktivistának az adatait közölték a nigériai hatóságokkal? Ez lenne tehát egyfelől, amit tudni szeretnék. Másodszorban pedig a második kérdésem a kedvezményezettekkel, a végső kedvezményezettekkel kapcsolatos. Ugye az EIB ellenőrzi-e azt, hogy kik a végső kedvezményezettek, illetve hogy végső soron kihez jut el a pénz. Mit tud tenni az EIB annak érdekében, hogy a végső kezdeményezett esetében javítsa ezt a folyamatot, illetve az ellenőrzést, a monitorozást. Volna egy utolsó kérdésem a csalás ellenes küzdelem kapcsán is. 2010-ben 45 panaszt kaptak, aztán az ezt követőben 82 panasz érkezett, tehát ez egy elég jelentős növekedés. Szeretném tudni, hogy minek tulajdonítható ez a, ez a jelentős szám, és az EDF mennyiben mennyiben érintettek olyan összegek ennek kapcsán, amelyeket az EDF fizet ki Európában és az EU-n kívül. Köszönöm szépen, Hauser úr, most pedig a képviselőcsoportokat kérdezném, hogy van-e valaki részéről észrevétel. Most ebben az első fordulóban, ha nincs, akkor Barton asszonynak adnám meg ismételten a szót. Elnézést. Igen, okay. Hát, Kollég Mulder, bide und dann Frau Ivanova. Mulder kollega, majd Ivanova kollega. Van egy kérdésem, ez a részletes kimutatáshoz nem kapcsolódik, ez egy általános kérdés. Igen, lázas időket élünk, a Standard and Poor, Moody's és mások sorra leértékelik az országokat, degradálják. A tőkeit ebben az esetben a tőkét a tagállamok garantálják, de mi történik akkor, hogyha egyre több tagállamot fognak leértékeni, lefokozni, ez hogyan fogja az EBB munkáját befolyásolni, hiszen a tőkéjüket az európai költségvetésből garantálják, és feltételezem, hogy ez a Degradálása a külső tevékenységre is hatása lesz. Köszönöm, Ivanova asszony. Nagyon rövid kérdésem van. Ez a felügyeleti ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos. Megkaptuk a számbevőszék elemzését, negyedik éve azt olvasuk benne, hogy ezek az említett rendszerek csak részben hatékonyak el tudnám mondani, hogy miért van ilyen kevés előrehaladás a téren. A másik pedig a kedvezményezettekre vonatkozik. Van egy konkrét példám, de majd ez a vitánk második részének témája. Köszönöm szépen, most pedig Lajdov eh, kollega következik. A két eh, hozzászólás után kollégáim hozzászólásai után még arra szeretnék kitérni, hogy azt olvastam, hogy az utóbbi időben a mikrohitelek, Németországban legalábbis a sajtó erről cikkezett, a mikrohitelek, hát nem akarom azt mondani, hogy rossz hírbe keveredtek, de mi ugye nagyon nagy elvárásokat támasztottunk ezekkel kapcsolatban, főleg ugye Afrikában és az ázsiai térségben is. Úgy tűnik viszont, hogy bizonyos kételyek merültek fel a költség-haszon viszonya kapcsolatban, és mivel ugye az EIB is szerepet vállal a fejlesztési segélyezésben, szeretném tudni, hogy önök is ilyen kritikusan szemlélik ezt, mint ahogyan az a német közvélemény előtt megjelenik. Köszönöm szépen. Weiler asszony. Több kollega nem jelentkezett egyelőre, úgyhogy ismét... Ja, ön is kér szót, Liberecki kollega parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Röviden, mert gazdasági folyamatokról most nem kívánunk tárgyalni gazdasági, és szociális érdekeltségünk van, de önnek van véleménye arról, hogy mennyire láthatóak az önök tevékenységei. Ez azt jelenti, hogy az EBB-t az EU-val azonosítják, és úgy gondolják az emberek, hogy pozitív dolgokat végez. A kedvezményezett országok állampolgárai gondolnak-e az EU-ra és az EU állampolgárokra ennek kapcsán. Köszönöm, nincs több kérdés. Akkor most szeretném, hogyha az Európai Befektetési Beruházási Bank válaszolna. Thank you very much. I, will do my best uh, to answer your questions. Köszönöm szépen, minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy válaszoljak a kérdésekre. Egyes esetekben nem teljes mértékben értettem meg a kérdéseket. Az első és az utolsó kérdést összekötném, hiszen a pénz áramlásokról van itt szó az EBB-n belül különböző szinteken. Itt az európai finanszírozási partnerekről van szó. Ez specifikus kezdeményezés volt, amely a láthatóság növekedését célozta, ezt önvetette fel, arra célzott, hogy mennyire láthatóak a mi tevékenységeink az EU-n kívül. Véleményem szerint ez Európán belül is meg kell, hogy legyen ez a láthatóság, hiszen arra koncentrálunk, hogy folytassuk, a, végezzük a munkát, és az erőforrásokra összpontosítunk a jó gyakorlatra és kevésbé a kommunikációra. Viszont elszalasztanánk az alkalmat, hogyha nem tudnánk többet kommunikálni, hiszen nagyon jó dolgokat végzünk az EU-n kívül, és éppen ezért az én szilárd elhatározásom, hogy ezt megtesszük, ezért osztottam ki a kis szórólapot, szerettem volna önöket röviden tájékoztatni a munkánkról. Szeptemberben Pibács biztossal együtt Dél-Afrikában jártam, volt ott egy kis ünnepség, nagyon sikeres dél-afrikai projektet ünnepeltünk meg, ami egy induló projekt volt. Az afrikai programjaink a dél-afrikai történelmi jogoknál fogva hátrányos helyzetben lévő népekre összpontosul, az apartheid rendszer volt, így az EU, a bizottság és a EBB valóban javított nagyon sok ember sorsánót, jobb egészségi szolgálatot is, szolgáltatást is teremtett számukra. Szerintem ebben az értelemben még többet is tudunk tenni. A másik a köz, közvetítők és a kamatok. Specifikus példa ez, az EBB nagy szervezet, sok európai fejlesztési intézmény viszont relatíve kisebb. Az a fontos, hogy minden tagállam részese lehet, és láthatóbbá teheti az EU erőfeszítéseit, egy sor projektet támogathat, úgyhogy együttműködik velünk. Ez az elképzelésünk. Szeretnénk egy olyan csoportot, ahol az EBB összefog, összefogó erő, és eldöntjük, hogy milyen projektet, milyen pénzekből finanszírozunk, kikkel együttműködve, és ez egy újabb réteget ad ahhoz, hogy mi történik az EBB pénzével de ez fontos dolog, az Európai Fejlesztési Finanszírozási Intézményekkel együttműködünk. Egy másik kérdést tett fel, mindannyiunkat érint ez kihívás a fejlesztési együttműködés során. Szeretnénk közvetlenül átadni egy-egy szegény embernek pénzt a fejlődő országban, és magunk szeretnénk látni, hogy milyen eredményt hoz, de sajnos a gyakorlatban ez nem hatékony módja a munkának megfelelő kontroll, felügyelet nem lenne, hogyha csak egyénekkel lennénk kapcsolatban, úgyhogy sokkal komplikáltabb struktúrákkal kell dolgoznunk, szigorú szabályokkal, felügyelettel és vezetők. Mindig világos kritériumokat szabunk meg, arra vonatkozóan, hogy milyen alapon választjuk ki az együttműködő bankokat, helyieket vagy európaiakat, magas normáknak kell eleget tenniük, a vállalatirányítás, szociális felelősség és szabályok betartása terén minden egyes projektet részletesen kidolgozunk, ha például globális kölcsönről van szó. A kontroll és a felügyelet igen szigorú. A másik pedig a pénzügyileg hozadott érték, vagyis hogy valóban a végfelhasználó kedvezményezett hasznosítsa a támogatást, de túl sok pénzt sem szabad fordítani ezekre a projektekre, mert ez a piacon egyensúlyhiányt teremthet. Meg kell nézni a hatékonyságot, és azt is, hogy milyen egyensúlyt teremtsünk, mi az, ami hasznára van a fejlődésnek, fejlesztésnek. Ezt tudom erre a kérdésre most válaszolni, de egész nap elvitatkozhatnánk róla. Önök a civil szervezetekről, is kérdeztek az ellensúlyról, a nigériai esetről. Ezt az esetet nem ismerem pontosan, de tudom, hogy az Egyensúlyba hozás fontos, counterbalance, a neve ennek a szervezetnek, és rendszeresen tartunk velük kapcsolatot. Az EBB tevékenységét tevékenységével ők foglalkoznak, sőt, vizsgálják, és ez nagyon jó, hogyha civil szervezetek a tevékenységünket tüzetesen vizsgálják, mert így a normáink igen magas szintűek, de ez a szervezet, a counterbalance csak az ebv re összpontosít, és többi szereplőre nem. Például társfinanszírozók is vagyunk másokkal, és csak velünk foglalkozik a counterbalance. ki kell vizsgálni az állítások valóságát, és mi bizonyítani tudjuk a, hogy pontosan dolgozunk, de a párbeszédünk kicsit most már pozitívabbá vált, első alkalommal történt az, hogy az elemzésüket előbb megmutatták nekünk, és csak utána hozták nyilvánosságra, úgyhogy el tudtuk mondani a véleményünket. A végső változatot még nem láttam, nem tudom, hogy javítottak-e rajta. A specifikus esetről most nem tudok választ adni, későbbiekben írásban ezt meg tudom tenni, de vannak különböző állítások, amelyek nem felelnek meg azután a vizsgálatoknak. Például volt egy jelentés, vádoltak minket az egyiptomi befektetési alapok támogatásával kapcsolatosan, de ez még a régi rendszer idején volt, erről nem is ír ez az anyag, de még tudok erre válaszolni, hogy részletesebben, hogyha további kérdésük van. Sok civil szervezettel vagyunk kapcsolatban, úgyhogy önöket is arra buzdítom, hogy másokkal folytassanak pár beszédet, hogyha a bankkal kapcsolatos kérdések vannak. Volt egy harmadik kérdés, a megfelelő kontroll szabályok betartása. Nem tudom, hogy az általam már említett kontrollra gondolnak, a, maga a bank végzi ezt, amikor a, az együttműködő bankokat vizsgálja, ellenőrizi, vagy külső kontrollra gondolnak mások részéről, például a bizottság vagy a számvevőszék ellenőrzésére saját külső ellenőreink is vannak, független ellenőrök, erről többet tudok még mondani, ha önöket ez érdekli. Másik kérdésük arra vonatkozott, hogy miért van olyan sok panasz, miért növekedett a panaszok száma. Feltételezem, hogy ennek az az oka, hogy egyre jobban rádöbbennek az emberek arra, hogy a magunk rájövünk arra, hogy a különböző szakpolitikáinkat javítani kell, és általában, ha bárkinek valami gondja van, akkor megkeres minket. És ez a panasz, a panaszok növekedése hát több ügyet ad, de nem tudom, hogy hozzá ez itt helyileg valami változást, ami pedig a AKC-kkal kapcsolatos állításokat illeti, és a 6-ról 9-re való növekedést. Most volt szó ezekről az állításokról a bank és az AKC országok kapcsán. De a gyakorlatunk, politikánk nagyon sokat javult, mert létrehoztunk egy hivatalt, aki a megfeleléssel foglalkozik, és a szabályok betartását is ellenőrzik, például pénzmosás, a nem megfelelő szabályok alkalmazásának, esetleges alkalmazásának vizsgálatát. 2005 előtt még nem voltak meg ezek a mechanizmusok, vagy nem volt a bankban olyan részleg, amely ezekre a kérdésekre összpontosított volna. Tudok még más példát is mondani erre. Volt egy kérdés a bank besorolásáról, minősítéséről. Az éves jelentés kapcsán lenne helyén való erről beszélni, ez egyébként nem az én területem. A másik, hogy milyen hatást tudunk tenni az unión kívül belül. A lényeg az, hogy tudatában oda kell figyelni arra, hogy milyen a besorolás, a másik a tőke megfelelés vizsgálata, Jobban oda kell figyelnünk valószínűleg arra, hogy a külső kölcsönnyújtási folyamatban megállapított szabályokra jobban oda kell figyelnünk. Volt egy másik kérdés a részleges felügyeletről, a bank részleges felügyeletéről. Hogyha jól értettem ezt a kérdést, ez arra utal, hogy van egy külön megoldásunk a bizottsághoz viszonyítva a számvevőszékkel, ez egy hármas, hármoldalú megállapodás, és az EBB nek nagyon sok felügyeleti módszere, intézkedése van, külső auditorok, belső ellenőrzési osztály és egyebek, nem jól használnánk fel az adófizetők pénzét, hogyha ha olyan gyakran alkalmaznánk a számvevőszéket, mint eh, ahogy eh, a számvevőszék a bizottság esetében jár el. De a számvevőszék bármikor ellenőrizheti bármelyik projektünket, és ez meg is történik időnként, bármikor bármelyik projektünket ellenőrizni akarják, akkor megtehetik. Másik lehetőség, amire utalhattak a pártatlan felügyelettel kapcsolatosan, ez az EDF-fel kapcsolatos de mi a bankban mindent megteszünk azért, hogy önöknek minden információt megadjunk, ha a vizsgálatot kívánnak végezni. Mikrofinanszírozás egy másik kérdés. A hírekben hallottunk a mikrofinanszírozásról és ennek különböző körülményeiről. A mikrofinanszírozásban a fő vita arra vonatkozik, hogy a megközelítés arra összpontosít -e, hogy a legszegényebbeket segítsük el. A civil szervezetek kérték ezt, és kérik azt, hogy továbbra is pénzalapokat fordítsanak, vagy fordítsunk erre. A másik pedig a pénzügyi szektor hosszú távú fejlesztése, ebbe mindenki beletartozhat, és a legszegényebbek nek legszegényebbeket fenyegeti az a veszély, hogy a legjobban eladósodnak, hogyha ezt kereskedelmi alapon végezzük. A mikrofinanszírozás helyettesíti azokat a bankokat, amelyek a szegények esetében hatalmas kamatokat számolnak fel lesznek olyan esetek, amikor a pénzügyi nyomás nehezebbé teszi a helyzetet, de ami a mikrofinanszírozási ipar fejlesztését illeti, ez igen jelentős volt, nagyon sokat tettek a szegényekért, főként azok esetében, a legszegényebbek esetében, akik csak közösségi szinten tudnak csoportos megtakarításokban részt venni. A EBB nagyon büszke a saját hozzájárulására a mikrofinanszírozási intézmények fejlesztésében. Erről is tudnék még többet mondani, a weboldalunkon lesz egy példa egy mikrofinanszírozási projektről, és ott önök is megnézhetik, hogy milyen eredményeket értünk el. A listán végére érkeztem, de mint mondtam, megpróbálok még válaszolni, hogyha több kérdésük van. Yeah, thank you very much, Mrs. Barton. Köszönöm szépen, Bárton asszony. Azt szeretném kérdezni, hogy a képviselők részéről vannak-e kérdések az európai fejlesztési alapa kapcsolatban, illetve ugye a hármas a besorolás egy olyan kérdés, ami az egész EIB-t illeti, tehát a következő napi rendi pont kapcsán is majd terítéken lesz. Szeretném tudni, hogy az Európai Fejlesztési Alapra szeretne valaki még rákérdezni, nem, úgyhogy akkor megadnám az előadónak a szót, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseket. Természetesen abból indulhat ki, hogy a Counterbalance NGO részéről elhangzott állításokat, illetve vádakat figyelembe vesszük, éppen ezért adtuk meg a lehetőséget, hogy reagáljon ezekre, és talán még röviden két kérdésem lenne, olyan kérdés, amelyre nem kaptunk eddig választ. Nem tudom, hogy az EDF, a fejlesztési alap összes végső kezdeményezetjét ismerje, illetve van egy olyan lista, amelyen szerepel az összes végső kezdeményezett, ami pedig ezt a hárompárti, háromoldalú megállapodást illeti, a számvevőszék, a fejlesztési alap pénzeit, illetve pénzforrásait figyelembe veszi egy lista elkészítésekor, amikor a szegénység elleni küzdelemre összpontosítanak. Ugye a jövő héten elkészül az első tervezet, és a határidő február 6-a. Ha a kollégák már korábban szeretnék látni ezt a jelentést, akkor természetesen ezt a jövő hét táján megtehetjük, és természetesen állok mindenkinek a rendelkezésére, hogy megvitassuk a különböző kérdéseket. Köszönöm. Ja, liebe Kollegen, igen, tisztelt kollégák, csak támogatni tudom azt, amit az előadó elmondott. Lehetőség nyílik arra, hogy a költségvetés Ellenőrző Bizottság keretében feltegyék ezen kérdéseket. Ez a demokratikus ellenőrzés részét képezi az Európai Parlamentben, így a polgároknak is lehetőségük nyílik arra, hogy az általuk megválasztott képviselőkhöz forduljanak, hogy az egyes eseteket mennyiben lehet itt a Visszakbizottságban megvitatni, illetve megválaszolni a kérdéseket, ez ugye más kérdés, de ami az átláthatósági irányelve kapcsolatos kérdéseket illeti, ezek ugye rendkívül fontosak, és azt hiszem, hogy az összes frakció osztja ezt a nézetet. A másik kérdés, amely elhangzott, ez lehet, hogy nem volt, nem kapott elég egyértelmű választ. Az Európai Befektetési Bank ismerje a végső kezdeményezetteket. Nem tudom, hogy Barton asszony ezzel kapcsolatban tud-e még valamit mondani. Thanks very much. Köszönöm, elnézést kérek, hogyha a hosszú listáról kihagytam egy-két dolgot. A bankban meg kell, hogy legyen az EDF alapok összes kedvezményezetjének listája és adatok minden egyes esetről. Számunkra az a lényeg, hogy a kedvezményezett beleegyezik abba, hogy nyilvánosságra hozzuk a nevét, általában beleegyeznek abba, hogy az esetüket nyilvánosságra hozzuk, és az átadó dokumentum erre is szolgál, amit önöknek kiosztottam. Szeretnék még itt kiemelni valamit, ebben az összefüggésben nagyon sok részlettel rendelkezünk, sokkal többen, mint a hozzánk hasonló pénzügyi szervezetek, pénzintézetek. Nem mindegyiknek vannak meg ezek a részletek, és mi a legigényesebb átláthatósági politika mellett tettük le a voksót, a kedvezményezetnek természetesen egyet kell értenie a nyilvánosságra hozattal. Remélem, hogy ezzel megnyugtatom önöket. Nagyon jó történeteink vannak egyébként. Erről önöknek is meg kellene ismerniük. Köszönöm szépen. Tehát a befektetési bank ugye tisztában van azzal, hogy kik a végső kezdeményezettek, de adatvédelmi okokból ezen lista közé tétele megköveteli azt, hogy az érintettek is ehhez hozzájáruljanak. Köszönöm szépen. Mivel nincs több hozzászólás, Barton asszonynak és kollégáinak köszönetet mondok a válaszért, és akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. A következő pont szintén az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos. Előadónk Iljana Ivanova, és a bank részéről Monsieur Dominique de Cliancourt köszöntöm a nemzetközi ügyekért illetékes igazgató a banknál, és először az előadónak adnám meg a szót, hogy felvezesse ezt a témát. Parancsoljon! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném de úr, úrnak megköszönni, hogy elfogadta meghívásunkat és részt vesz a mai ülésünkön és azt is, hogy olyan készséges volt az eddigi eszmecserék során. Először is ismételten szeretném elismerni azt a komoly szerepet, amelyet az Európai Beruházási Bank betölt, Európai Bankként támogatva az európai tevékenységeket, amikor is ugye egy olyan időszakban, amikor komoly, súlyos politikai döntések születnek, és komoly megszorító intézkedések. Áttérnék először ugye a 2010-es éves jelentésre, majd utána egyéb függő kérdés. Először is a 30 milliárdos cél önvendetes, 10 milliárdot köteleztek el a KKV-k részére, és 2,8 milliárd eurós kockázati tőkét biztosított a beruházási bank 11 milliárddal többet biztosított az éghajlat változással kapcsolatos hitelezés, a konvergencia régiók irányába szóló hitelezés is növekedett, úgyhogy ezek mindenképpen nagyon fontos fejlemények. Ugyanakkor vannak még megoldatlan kérdések, és hangsúlyoznám, hogy ezek közül az egyikről már hallhattunk, ez a hármas A besorolás. A legutóbbi ülésünk óta némileg változott a helyzet december óta, ami a bank hitelminőségét illeti. Ugye megerősítették a hármas albesorolást, ugyanakkor negatív kilátásokkal párosították ezt. Tehát a banknak további erőfeszítéseket kell tenni egy egyértelmű stratégia kidolgozása érdekében hogyha lefokozzák ezt a minősítést, akkor meg kell fontolni, hogy a továbbiakban milyen úton kíván haladni a bank. Ami pedig a KKV-ket illeti, ami a KKV-k támogatását illeti, fokozottabb átláthatóságot szeretnék, jobb elszámoltathatóságot a globális hitelezési programnál. Ez az ajánlás azon eszközökre vonatkozik, amelyeket az EIB felhasznál ahhoz, hogy a pénzügyi közvetítők felett ellenőrzést gyakoroljon ugyanígy hiányoznak az egyértelmű benchmarkok, és ami az EIB támogatásának hatékonyságát illeti, ez továbbra sem százszázalékos. Vannak olyan információk, amelyek hiányoznak. Egy további nagyon fontos kérdés a bank külső hitelezési tevékenysége. Ugye az imént megvitattuk a fejlesztési alapot, nagyon fontos részét képezi ez a hitelezési munkának. Európai pénzekkel van ez ugye alátámasztva. Ugyanakkor Hát nincs senki a számvevőszék részéről itt. A számvevőszéknek ugyanis részt kell vennie a bank értékelésében, olyan esetekben, amikor közösségi források jelennek meg a külső hitelezésben. Egy másik aggály az, hogy növekszik a hitelezési kockázat az egész portfólióra kiterjedve. Ezt hangsúlyoztam a jelentés tervezetben. A hitelkockázat általánosságban növekszik, ez persze visszavezethető arra, hogy a partnerek mm, hitel minősége is veszélybe kerül, ez ugye a válsággal összefügg, ugyanakkor egy egyértelmű stratégia kell arra, hogy ezt a komoly kockázatot kezeljék. Vannak egyéb kérdések, amelyek annyira talán nem kiemelkedő jelentőségűek, de azért viszonylag fontosak. Ezek kapcsolódnak a strukturális programok hitelezéséhez. Nagyon fontos ez az eszköz, és arra ösztönzöm a bankot, hogy továbbra is bocsásson rendelkezésre ilyen eszközöket, de nem csak a pénzügyi nehézségekkel küzdő országoknak. Nagyon fontosnak tartom, hogy támogassanak kellő pénzügyi figyelmet tanúsító ország, fegyelmet tanúsító országokat is, hogy ők is részt vegyenek ilyen programokban, tehát több célirányos termékre volna szükség az olyan országok esetében, amelyek jó pénzügyi fegyelmet tanúsítanak. Az a kérdés, hogy, az e, hogy a bank részvényese legyen az EU, az idei jelentésben is említést teszünk erről, és a tagállamoknak érdemes lenne megfontolni, ezt a lehetőséget, tehát hogy az EU a bank részvényese legyen. Ez persze kibővíteni az együttműködést a bank, illetve az Európai Bizottság között. És végül, de nem utolsó sorban van két kérdés, amelyet szerettem volna feltenni, ezek nincsenek benne a jelentésben, de egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a polgárok részéről. Kaptunk kérdéseket egyéb témákról is. Ugye a counterbalance-ről hallhattunk a vita első felében. Először is egy szerbiai ügyről volna szó, szerbiai kórházakról. Tavaly évvégén egy levelet kaptunk egy szerb, kormány, nem kormányzati szerv részéről, amely egy az EIB, a bank által finanszírozott projekt végrehajtásával kapcsolatos problémákról írt, 20 kórház építését finanszírozta 50 millió euró keretében a bank, a finanszírozás felét biztosítja, a másik felet a szerb nemzeti befektetési terv nyújtja ezt a projektet. Egy, egy az egészségügyi minisztériumi részleg irányítja és komoly visszaélésekről tanúskodtak. Felmerült a korrupció, az a projekt hiányos monitorozásának gyanúja is. Tudomásom szerint volt némi kommunikáció, a beruházási bank egy vizsgáló, egy vizsgálóbizottság és egyéb szervek részéről, de nem tudom, hogy kaphatnánk-e részletesebb információt ezen gyanúk hitelességével kapcsolatban, milyen előrelépés történt, és aggodalmamat az is indokolja, hogy egy további projekt van kilátásban a szerb egészségügyi szektorral kapcsolatban, ott 200 millió eurós támogatásról lenne szó, tehát jelentősebb összegről. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen biztosítékokat fontoltak meg a projekt végrehajtásánál, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessünk visszaéléseket, hiszen itt ugye az európai adófizetők pénzéről van szó. Egy másik eset pedig, amelyre szintén felhívták a figyelmünket, ez egy marokkói projekttel kapcsolatos, egy francia vállalatról van szó, egy olyan vállalatról, amely a világ különböző pontjain üdülő központokat irányít, és ezt a vállalatot, ez a vállalat is kapott bankhitelt, 22,75 millió eurós összeget, ami a projekt költségeinek ismét a felét teszi ki. Ugyanakkor a vádak itt hiányos tájékoztatásra utalnak, ami a helyi munkahelyek teremtését illeti. Nincs elég információ az arra vonatkozóan sem, hogy hova, mire fordítják a szállodák bevételeit, és ami engem leginkább érdekel az az, hogy egy ilyen vállalat, amely egy nagy vállalat és a tőzsdén is jegyzett vállalat, miért nem fordult egész egyszerűen a tőke piachoz, miért fordult az Európai Befektetési Bankhoz, és a bank miért finanszíroz egy ilyen projektet. Nyilván a kritériumok alapján jártak el, de milyen kritériumok alapján hagynak jóvá hasonló projekteket? Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt Ivanova asszony. Megállapodtunk abban, hogy először is tartunk egy fordulót, amelyben ugye meghallgatjuk a képviselőcsoportokat, és ezt követően az Európai Beruházási Bankot hallgatjuk meg. Szeretném tehát megkérdezni, hogy a képviselőcsoportok részéről ki kíván szólni. Gáját úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az jelentéstevőnk, Zobova, akinek nem tudom, hogy jól ejtettem -e ki a nevét, ő most nem tudott eljönni, de megkért arra, hogy az ő hogy az ő helyében feltegyek néhány kérdést az Európai Befektetési Bankhoz. Először is ugye frakciónk örvend ennek a jelentéstervezetnek. és nagyon szívesen nyomon követi ennek alakulását, és támogatja ezt a jelentést. A bizottság és a bank irányába következő kérdéseket szeretnénk feltenni. Természetesen is támogatjuk azt, hogy kellő felügyeletet kell gyakorolni az Európai Befektetési Bank felett, és a parlament a legutóbbi jelentésében ezt már hangsúlyozta, az előadó is kiemeli ennek fontosságát. Ugyanakkor szeretük volna még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a parlament a bizottságtól kell, hogy kapjon egy jelentést a lehetséges opciókról, ezt kértük, ugyanakkor nem kaptuk még meg, már pedig ez a munkánk alakulása szempontjából fontos lenne. A következő kérdésem a bankhoz, a bankra vonatkozik, és ez az offshore finanszírozási központokra vonatkozik. Az árnyék jelentéstevő hiányolja azt, hogy miért nem kértek hatékonyabb és határozottabb intézkedéseket, annak érdekében, hogy az EIB, a bank finanszírozása semmiképpen se járulhasson hozzá a pénzmosáshoz, illetve az adóelkerüléshez. Aztán a 3-as A hitel minősítéssel kapcsolatban tennék még fel egy kérdést. Azt szeretnénk tudni, hogy a bank képviselője talán tudna egy tájékoztatást adni nekünk arról, hogy a 3,2 millió euró a Görögországnak nyújtott pénz mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, hogy a bank hitelminősítése esetleg megváltozik majd. Köszönöm szépen. Most pedig Schmidt kollega kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék gratulálni önnek. Szeretném megkérdezni az előadót és a bankot is a kkv támogatásáról. Gyakran beszélünk arról, hogy a kis és közepes vállalatokat támogatni kell Európában. A 15-ös cikk 15-ös bekezdésében látjuk, hogy 115 ezer cégről van szó. És úgy gondolom, hogy Barozó úr múlt heti beszédében 24 millió európai KKV-ről beszélt. Azt mondta, hogyha minden cég egy ember tudna alkalmazni, akkor megszűnne a munkanélküliség. Közülünk néhányan részt vettünk ősszel a KKV napon, és ahol én részt vettem, ott állandóan panaszkodtak arról, hogy a üzleti világ képviselői Európában nem tudják, hogy hogy kell finanszírozni. Azt mondták, hogy ez problémás, bürokratikus, ez az eljárás, és nem ismerik az alapokat, stb. Állandó megjegyzésként hallottam ezt a azon a szemináriumon, amelyen részt vettem. Kérdezem, hogy önök mit tesznek ezen a területen, hiszen ez az európai gazdaság gerince. Másik a 48. bekezdésre vonatkozik, amely szerint a banknak soha nem szabad semmi olyat támogatni, ami rossz a klíma számára. Ez azt jelenti, hogy például gázvezetékeket, olajvezetékeket nem támogathatnak, és az atomenergiát sem? Erre kíváncsi lennék. Mert mit látok most Európában? Azt, hogy egyre inkább az orosz gáztól függünk. Hogy aztán milyen olajtól függünk, azt se tudom, de hát gondjaink vannak. Ja, vielen Dank, äh, Schmidt. Köszönöm szépen, most pedig Holmeyer kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy korábbi, egy másik ülésről érkeztem, úgyhogy röviden a hármas és a négyes pont kapcsán szerettem volna még feltenni egy kérdést. Először is szerettem volna köszönetet mondani a, az EBB-nek, hogy ilyen e, mélyen szántó válaszokat adott. A következő kérdésem volna. Egy monitoring task force létrehozása merült fel, hogy a külföldi segélyek, illetve a fejlesztési segélyek esetében jobban meg lehessen állapítani azt, hogy a célokat sikerült-e elérni, hogyan, mennyiben sikerült elérni ezeket, milyen problémák merültek fel. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ebben az összefüggésben vannak-e már következtetéseik, illetve komoly, konkrétabb információk Köszönöm. Az első fordulóban Bancsitis kollega tett még, jelezte még, hogy hozzá kíván szólni. Ha mások már nem kívánnak hozzászólni, akkor először is Bancsitis kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. Van egy kérdésem. Miután az EBB a, továbbra is a legmagasabb minősítéssel, besorolással rendelkezik, és igen heves viták folynak a hitelminősítőkről. Az önök minősítését azért egy kicsit csökkentették, és az van a jelentésben, hogy önök mindenképpen vissza akarják állítani a legmagasabb besorolást. Mi lenne az önök álláspontja, hogyha a parlament egy európai hitelminősítő ügynökség létrehozásáról indítana vitát. Köszönöm szépen. Hát most jó néhány kérdést hallhattunk, úgyhogy azt hiszem meghallgatjuk azokat, akik a második fordulóban is szeretnének kérdéseket feltenni. Most először azonban Monsieur de Créanc részére adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Eh, indeed. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy mi is köszönjük az előadójuknak ezt a nagyon jó jelentést, és köszönjük a kitűnő munkát, amelyet együtt végeztünk, mert információkat adtunk neki, elmondtuk, elmagyaráztuk, hogyan végezzük a munkát, mi a célunk. Úgyhogy az ajánlásokat megszívleljük, most már biztos, hogy világos a parlament számára, hogy ajánlásait az EBB követi, gondosan követi. Három-négy főpontra összpontosítanék, nem azért, mert ezek a jelentés legfontosabb pontjai, hanem ezekkel kapcsolatosan lehet a legtöbb félreértés, vagy ezekről érdemes vitatkozni. Az első, és itt nincs prioritási sorrend, az első a KKV-k ügye. A jelentés elismeri az erőfeszítéseket, és azt is, hogy a bank támogatta a KKV-kat a válság alatt. Decemberben elfogadtuk a vállati tervet, és ebben a KKV-k még mindig a prioritások legfontosabb eh, helyét foglalják el. Ez egy globális eh, keret és terv, úgyhogy nagy figyelmet fordítunk rájuk. A bizottsággal együtt közös eszközöket dolgozunk ki, az ösztönzőt használjuk az EU költségvetésből és az EBB finanszírozási kapacitását a görög művelet keretében, de a kutatási kockázatmegosztási eszköz kapcsán is, ennek is van egy KKV része. Milyen kritériumok alapján választjuk ki a KKV-ket, erre nem volt kérdés, de ezt a bank weboldalán megtalálják, úgyhogy itt átlátható és nyitott leírás található arról, hogy a közvetítőket vagy köztes feleket hogyan választjuk ki. Először is biztosak akarunk lenni abban, hogy nem csak refinanszírozásról lesz szó, hanem több finanszírozás áll majd a KKV-k rendelkezésére. Második, az a pénzügyi előny, amit mi adunk, és ennek közvetítése, vagyis hogy ez a pénz oda kerüljön a vég kedvezményezethez, és ne pedig a közvetítő használja föl. Másik szerződéses kötelezettségünk van, a pénzügyi közvetítők tájékoztatják a KKV-kat, a kedvezményezeteket az EU támogatásáról. Van egy másik aspektus, természetesen igen, kiterjedt helyszíni kontrollt végzünk. Ez már benne szerepel a szerződésben is, és itt hitelről van szó, amelyet vissza szeretnénk kapni, éppen ezért a köztes közvetítőkkel együtt monitorozzuk azt, hogy a kötelezettségeknek eleget tesznek-e. A másik a jelentéstétel, a parlamentnek való jelentés. Az eddigi kéréseket figyelembe vesszük teljes mértékben, és bármely adhok kérdésre bármikor válaszolunk. Elég sok szisztematikus jelentés jellegű dokumentumunk van, ezeket megküldjük a parlamentnek, és gondoskodni akarunk valóban arról, hogy ebből a szempontból önök teljes mértékben elégedettek legyenek az információkkal, ha nem, akkor felülvizsgáljuk a helyzetet. Ennyit szerettem volna mondani a KKV-król, és várom azt, hogy milyen intézkedéseket hoznak majd a következő európai csúcson, amely a jövő hét elején lesz. Gondolom, hogy a KKV-k ott is a napi renden szerepelnek előkelő helyen, és további eszközöket fognak létrehozni a KKV-k megsegítésére és az ezzel kapcsolatos költségvetési lépésekre. A másik az auditálás, monitorozás. Először is szeretném elmondani, hogy a kettő között különbséget kell tenni. Az auditálás vagy ellenőrzés az tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfelelően kell ellenőrizni azt, hogy a bank tevékenysége megfelele a meglévő szabályoknak és normáknak és a szakpolitikáknak, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Szeretném kiemelni, hogy itt egy sor eszközünk van, a belső ellenőrzés, a bank által, bank ellenőr által, a külső ellenőrzés, a külső ellenőrzési bizottság, és úgy gondoljuk, hogy az ellenőrzés szempontjából a játékszabályok lehetővé teszik azt, hogy a tevékenységüket teljes mértékben ellenőrizzék. Majd itt lép be az ellenőr szerepe, felmerült a kérdés, hogy világos az, hogy a számvevőszék joga, hogy a bank bármely tevékenységét ellenőrizze EU költségvetési források ról van itt szó, ezt eh, rögzítették, háromoldalú megállapodás született a bizottsággal és a számvevőszéggel, úgyhogy a számvevőszék további ellenőrzései során mi teljes mértékben nyitottak vagyunk. Azután a Bázel 3-as kérdése, ez benne van az önök jelentésében. Szeretném megerősíteni, hogy bár az EBB közvetlenül csak az EU rendeletek alá tartozik, és az egyéb szabályokat csak akkor alkalmazunk, hogyha ezeket belevezik az EU jogszabályaiba, de mi nem kívánunk semmiféle feszültséget kelteni. Ez a tőke megfelelőségre, a likviditási szabályokra vonatkozik. A részletekkel most nem mutatom önöket, de a Bázel 3 szellemét alkalmazzuk mi már akkor is, még mielőtt ezt belevennék az EU jogszabályokba. Másik kérdés a felügyeletre vonatkozik. Ezt már ismerjük a parlament ezen kérését, az EBB teljes mértékben nyitott, és készen áll arra, hogy válaszoljon. A multilaterális pénzintézetek egyike sem, vagy a Nemzeti Fejlesztési Banki intézmények egyike sem tárgya ilyen jellegű ellenőrzésnek, de ennek ellenére modell lehet, lehet, hogy szívesen követjük, de ismerjük a nehézségeket. Ezt a központi bank teheti meg, szerződés alapján átveheti ezt a szerepet, de a tagállamok ezt nem fogadták el, az EKB elnöke megerősítette, hogy nincs egyhangúság az igazgató tanácsban ezzel kapcsolatosan. Egyébként az EKB segíthet abban, hogy teljes mértékű ellenőrzést végezzen, bár nincsenek erre felszerelkezve. Ami a mi ellenőrzésünket illeti, a luxemburgi ellenőrzési hivatallal vagyunk kapcsolatban, de jogilag, jogi értelemben erre még nincs igazi megoldás felügyelet, ellenőrzés más, mint az monitorozás, mint az értékelés. Monitorozás, értékelezés az inkább azt jelenti, hogy megnézik, hogy a céljainkat elértük-e, és a műveletek eredményei a kitűzött célokkal összhangban vannak-e. Holmájer asszony kérdésére válaszolnék a bank monitorozási szervezetét a közelmúltban jelentősen megerősítettük, és az év elején új eredménymérési rendszert vezettünk be, ez lesz az alapja a mi parlamentinek és bizottságnak szóló jelentés tételünknek, és remélem, hogy ez választ ad önöknek az ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Harmadik kérdés, a fosszilis üzemanyagok kérdése. Vannak itt számadatok, a Szenvi Envi Bizottság véleménytervezetet készített erről, de itt vannak rossz számadatok. Természetesen az EBB nem adja 10%-át a hiteleinek, kölcsöneinek a fosszilis üzemanyagokra nagyon messze. 3,5%-a a mi kölcsöneinknek fordítandó a lignit és szénerőművekre, az energia termelésre, és ennek egy része az megújuló erőforrások megújuló energiára fordítandó. Ami a foszilis üzemanyagokat, tüzelőanyagokat illeti, mit úr erre utalt. Itt az energia ellátás biztonságára is gondolni kell, és sajnos az világos, hogy most még mindent nem lehet a megújulókkal helyettesíteni, még akkor is, hogyha nagy országok, például Németország elhatározták, hogy felhagynak az atomenergiával, de még szükségünk van a gázra, ezt finanszírozni kell, bár ez a mi esetünkben csak marginális. Igen, szorú, szigorú korlátozások vannak, kényszerítő körülmények, 5% a lignit erőművekre megy, de egyébként minden adat a rendelkezésükre áll, ezek technikai jellegű anyagok, de itt az ellenőrzés rendkívül szigorú azért, hogy elkerüljük azt, hogy az EU céljai, klímavédelmi és CO2 kibocsátási céljai ellenében tegyünk bármit is. Nyitottak vagyunk az országok előtt, Valaki erről kérdezett, tegnap a Regi Bizottságban erről szó volt, hogyha új intézkedéseket hozunk a nehézségben lévő országok megsegítésére, akkor ez minden ország igénybe kell, hogy vehesse. Ez a mi véleményünk is a hármas segítség, erről már többször szó volt, a három a bocsánat, a három a minősítés a mi esetünkben tavaly akkor kérdez, kérdőjeleződött meg, amikor az egész euró térség beli ország esetében ez felmerült, a Standard Poor's megfigyelés alá vont bennünket, és akkor rájöttünk, ez bizony nehézséget okoz számunkra, hogy a hitelminősítők megváltoztatták a hozzáállásukat és a elemzési eszközeiket. Régen mindig a tőke megfelelésre összpontosítottak, a tőke viszonyítva a kockázati eszközeihez a banknak, ebből a szempontból mi jó helyzetben vagyunk, viszont aztán úgy döntöttek, hogy a nominális arányt az összes kölcsönfelvétel és a saját alapok között. Tehát ezt vizsgálták a leverage-t, és nálunk magasabb volt ez a leverage, mint más multilaterális bankoknál, mivel mi Európában eh, működünk, Európán kívül is, és ott nagyobb a kockázat, a, nominálisan a tőkénk alacsonyabb, de nekünk most viszont eh, magasabb a leverage eh, tényezőnk, és ezért mondtak felügyelet, vagyis megfigyelés alá. Most az idén megvizsgáltuk a portfóliónkat, és elfogadtuk azt, hogy megerősíthetjük ezt a hármasát, tehát most már nem vagyunk megfigyelés alatt, megerősítették a három át, a portfóliónk javult, viszont még mindig negatív kilátások vannak. Meggyőztük őket, hogy fenn tarthassuk a három át, bár a részvényeseink esetében gondolkodtak, de azért sikerült őket megőrizni, mert jó minőségű a portfóliónk, és az összes kölcsönzés volumenét csökkentjük, az, és az összes kölcsönfelvétel volumenét is, és ez adja ki a leverage értéket. A másik pedig a görög csökkentés. Mondjuk el itt tisztán, hogy ha ezt az EBB határozta volna el, ezt a csökkentést, akkor a három át elvesztette volna. Mi nem olyanok vagyunk, mint az EKB vagy a bizottság, amelynek saját költségvetése van nekünk, 400 milliárd értékű kötvényünk van Kína a piacon, tehát mi kölcsönfelvételből tartjuk fel magunkat, és ha ez hirtelen eltűnik valamilyen oknál fogva, akkor elveszítjük a státuszunkat, az egész modell kockázatossá válik, kérdésesésé, és a kölcsönfelvételeink 70%-a olyan intézetekhez kötődik, amelyek saját szabályaik szerint három ás kötvényeket kell, hogy forgassanak. Úgyhogy nem szabad elveszítenünk a három át, mert az egész modellünket akkor megkérdőjelezzük. A portfóliónk minősége jó, megmaradt a 3A, a görög kölcsön átütemezésében nem veszünk részt egyáltalán. Szerepünk, hogy támogassuk Görögországot, és hogyha ez megváltozna, akkor potenciálisan igen kényes helyzetbe kerülnénk. Befejezésként szeretnék gyorsan két specifikus projektre utalni, a szerb kórház. Csak annyit mondhatok, hogy vizsgálat folyik most az Olaf bevonásával, és ahogy megvannak az eredmények, akkor azonnal közölhetjük, hogy mit találtunk. Most még nem szólhatok semmit, amíg nem fejeződött be a vizsgálat, és az önök figyelmeztetését teljes mértékben figyelembe vettük, úgyhogy az ügyel foglalkozunk. Ami pedig a marokkói turista projektet illeti, ha valakiket itt érdekelnek a kérdések, válaszok, a counterbalance kérdéseiről van szó, és a mi válaszainkról, a bank nagyon aggódik amiatt, hogy a counterbalance hogy használja ki manapság a szenzációkat, szenzációkeltést, ahelyett, hogy betöltenék szerepöket, és terjesztenék a fejlesztési fejlesztése kapcsolatos kérdéseket, erre kapnak pénzt a bizottságtól, ehelyett alaptalan állításaik vannak, ezeket terjesztetik, és ez nagy aggodalom. Ez egyébként egy turista projekt, Marokkóban nagyon fontos a turizmus. Nagyon sok helyi alkalmazottat vesznek fel, és így a foglalkoztatás növekedett a projektnek köszönhetően, a környezeti hatásokat gondosan megnéztük, és az ingatlan fejlesztő jelen pillanatban a legjobb között van Európában, ami a környezetvédelmi kérdések figyelembe vételét illeti. Most a részletekre nem térek ki, az anyag megvan, az önök rendelkezésére áll, és erről beszélhetünk, ha akarják. Nagyon szépen köszönöm, Kriankar úr. Köszönjük szépen ezeket a nagyon kimerítő magyarázatokat, és hagyjatjam meg a szót először is Kálfin úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondanék minden elhangzott információt Kerenakur úrnak is. Hagy gratuláljak a jelentést tevőnknek is, egy nagyon teljes körű jelentéssel van dolgunk, amelyben rengeteg magyarázat is szerepel. Inkább most, ha megengedik, nem is igazi észrevételem lenne már kérdésem, Kreankurhoz térnek vissza, az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatosan és a kapcsolatrendszerével kapcsolatosan szeretném a következőt felvenni módszeresen azt kérjük az EBB-től, hogy az európai prioritásokat támogassa. Ez teljesen érthető. És ezen felül ugye egy bankról van szó, egy pénzügyi intézményről. Valahányszor felmerül az, hogy milyen minősítésű ez a bank, azt is kell tudnunk, hogy milyen igényeket támasztanak a különböző európai intézmények, az Európai Parlament és a többi intézmény is. És ezek az igények adott esetben ellenébe mennek azon elvárásoknak, amelyeket a hitel minősítő intézmények állítanak fel. Azaz a kérdés az, hogy melyek az elsőrangú prioritások, és teljesen egyetértek azzal a javaslattal, amelyet Ivanova asszony fogalmaz meg a jelentésében, nevezetesen, hogy az osztályzata, a minősítésnek a megtartása nem feltétlenül az első számú prioritása kell, hogy legyen az EBB-nek. Ugyanakkor, ha a hármas e, A minősítést elveszíti az EBB, akkor ezáltal vesztesek lesznek az európai projektek. Azaz a minősítés mégis prioritás kell, hogy élvezzen. Úgy vélem, hogy nekünk feladatunk az, hogy támogassuk az EBB-t abban, az EBB-t abban, hogy a hármas A minősítése megmaradjon. Ezen kívül az e képviselője elmondotta nekünk, hogy mely okok vezettek oda, hogy egyes országok leminősítésben részesültek. Ennek fényében most az EBB feladat az, hogy arra törekedjen, hogy megerősítse pozícióit és a likvid, likvid eszközeit növelje. A hitel minősítők minősítése, tehát egy fontos dolog, és gyakorlatilag itt a különböző leverage effekeket, hatásokat vizsgálva kell, hogy biztosított legyen a likvid eszközállomány. Aztán ott van a több éves kitekintés, a több éves terv, ennek fényében szintén szükség van arra, hogy a bank likvid eszközei megerősödjenek. Többször is a parlament javaslatot tett e témában, és felmerült az, hogy hogyan lehet az Európai Uniónak a jelenlétét megerősíteni az EBB-n, ben az eszközök tekintetében, nem garanciák tekintetében, hanem az eszközök tekintetében. Azt hiszem ez egy jó megoldás lehet a az EBB jövője szempontjából és hogy az erőben költségvetéshez ilyen módon tudunk hozzá, azzal, ilyen módon tudunk hozzájárulni, az egy jó dolog lenne. Thank you, Mr. Chairman, and I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni vendégünknek az első fordulóban adott válaszokat. Ami kulcsfontosságú számunkra az az, hogy koherensek legyenek a különböző szakpolitikáink, a különböző területű szakpolitika nem szabad, hogy konfliktusba kerüljön egy másik terület politikájával. Ugye ez a realitás a papíron, viszont tudjuk, hogy a valóságban vannak egyenlő és egyenlőbb politikák, hogy egy híres írót idézzek. A gyengébb politikai területeken a diverzitás is megjelenik. 2010-ig volt egy stratégiánk, amelynek értelmében ugye az Európai Unióban a biodiverzitás csökkenését akartuk megakadályozni, most pedig egy új stratégiát fogalmaztunk meg, 2020-ig fel akarjuk tartóztatni a biodiverzitás elvesztését, csökkentését, és a már a természet már elpusztított részeit ismét helyre akarjuk állítani. Az a kérdésem, hogy az Európai Befektetési Bank ezen célkitűzéseket, hogy ugye feltartóztassuk a biodiverzitás csökkenését, hogyan integrálja ezeket a projektjeibe? Milyen elvet követ? Ugye van egy olyan elv, amelynek értelmében még a projektek szintjén sem szabad negatív hatást előidézni a természetben, illetve a biodiverzitáson, tehát ezt valahol máshol kell kiegyensúlyozni. Fontos ez nagyon a projektek szempontjából, és különböző okokból kifolyólag nevezzük hogy a természetet és a biodiverzitást az életbiztosításunknak. Ugyanakkor ezek ugye nagyon fontos kérdések, tehát kérem, hogy ezzel kapcsolatban, ha megosztaná velünk a véleményét. Köszönöm szépen. Van egyéb hozzászólás. Cseskovászony. Köszönöm,

már abban a tekintetben, hogy hogyan lehet átütemezni a görög adósságot. Ha én jól értettem, az Európai Befektetési Bank ebbe nem tud bekapcsolódni. Az eddig elhangzott vita mentén én úgy gondolom, hogy azt kellene támogatnunk, hogy független maradjon az Európai Befektetési Bank. fontos, hogy megtartsa a hitelminősítését és a tőkepiacokon elfoglalt helyét. Éppen ezért nagyon fontos volt számomra, hogy megosztották velünk a különböző mechanizmusok mögötti okokat, mozgatórugókat. Ez nagyon fontos számomra, mert most már látom, hogy ez hogyan befolyásolja a bank tevékenységét. Aztán egy másik kérdés a KKV-k, illetve a KKV-knak nyújtott támogatás az Európai Unióban. Született egy nagyon érdekes jelentés a számvevőszéktől, erről beszéltünk hétfőn a szakbizottság ülésén, és több részletet, illetve adatot kaphattunk ebből a jelentésből, például ami a végkezdeményezetteket illeti, illetve a felügyeletet, a hitelek felügyeletét, illetve a végső kezdeményezettek helyzetét. A következő kérdést szeretném feltenni. lehetséges az európai, az EBB-nek, hogy ellenőrizze azt, hogy hogyan használják fel a végső kezdeményezettek ezen támogatásokat. Hiszen a jelentés egyik rendkívül érdekes pontja éppen az volt, hogy ők nem monitorozzák az újonnan létrehozott munkahelyeket, amelyeket ezen hiteleknek köszönhetően sikerül megteremteni a KKV-kon belül. Ezt nem ellenőrzik, és nem tudják azt sem, hogy hány új foglalkoztatott jelenik meg egy KKV-ben. Tehát ez egy példa lehet arra, hogy hogyan ellenőrizzük a végső kezdeményezéteket, de köszönöm az összes magyarázatot. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik, hogy más nem kért szót, úgyhogy Leclerc úrnak adná meg ismét a szót, hogy reagáljon a kérdésekre. Here, Mr. Chairman, um, yes. Uh, uh, köszönöm, elnök úr, röviden. Kárfin úr irányába azt mondhatom, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a bank fő problémája az az, hogy van egy felső határ, amely a tőke forrásokat érinti, az EU költségvetés, a tagállamok részéről érkező támogatás, Ez az, ami lehetővé tehetné számunkra azt, hogy növeljük a támogatásokat. Tehát, hogyha valahol a költségvetésben van rendelkezésre álló euró, egy euró, akkor ez az emelő hatásnak köszönhetően akár 7 euróra növekedhet. Tehát valóban ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, és itt valóban politikai kérdésről van szó, ez az önök feladata a parlamentben és a tanácsban, hogy döntsenek erről, mi csak a technikai aspektusokat tudjuk megerősíteni. Gebrandi úr irányában mondom, hogy sajnos nincsen részletes válaszom ebben a pillanatban. Tudom azonban, hogy a bank komolyan fontolgatja a biodiverzitás kérdését, ezzel nagyon is tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy például a projekt osztályon különböző közgazdászokat foglalkoztatnak, akik a biodiverzitás kérdéskörével foglalkoznak, és készítünk is iránymutatásokat ebben a témában, de sajnos további részletekkel most nem szolgálhatok, de esetleg megemlíthetem önnek majd, hogy ki az, aki illetékes ebben a kérdésben, ami a KKV-ket illeti. Nyilván megérti, hogy mi egy olyan bank vagyunk, amely körülbelül 1800 embert alkalmaz, és gyakorlatilag mind Luxemburgban dolgoznak. Ha 110 ezer KKV-vel szeretnénk kapcsolatba lépni, akkor egész egyszerűen nincs más megoldásunk, mint hogy a közvetítőkre támaszkodunk. Ez vonatkozik azon aspektusokra is, amelyeket Gyesekova asszony említett, amikor arra utalt, hogy hogyan lehet a különböző KKV-k által végrehajtott projekteket ellenőrizni. Hogy mit teszünk? Egyértelmű és pontos leírásunk van arról, hogy mi a lehetséges és mi nem, ki jogosult és ki nem, és a játékszabályok benne vannak a szerződésben. A közvetítő bankoknak pedig ezen szabályokat tiszteletben kell tartaniuk, és tájékoztatást kell, hogy adjanak erről, de mi ennél tovább nem mehetünk, hiszen ez egész egyszerűen kivitelezhetetlen lenne. Ami a munkahelyek teremtését illeti, ez egy bonyolult kérdéskör, ezt nyilván nálam sokkal jobban tudja. Vannak beruházások, amelyek nagyon sok munkahelyet teremtenek, mások azonban főleg innovációt teremtenek, amelyek néha kevesebb munkahelyet jelentenek, ugyanakkor indirekt módon a fejlesztés, az innováció által akár több munkahely is létrejöhet. Tehát az, hogy egy adott beruházás hány munkahelyet teremt, ez nem korlátozódik egy konkrét KKV-re. Tehát nem szabad egy KKV-nak nyújtott beruházást közvetlen összhangba, közvetlenül kapcsolatba hozni azzal, hogy hány munkahelyet teremtenek ott, ez kockázatos lenne, hogyha például a a kutatást vagy az innovációt kívánjuk támogatni, mert ez csak később eredményez növekedést, és később jönnek csak létre munkahelyek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt igazgató úr, köszönöm ezt a választ. Végezetül pedig az előadónak Ivanov asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának a kitűnő kérdésekért és a hozzászólásokért. Köszönöm a bank képviselőjének is a magyarázatát. Üdvözöljük azt, hogy az EBB készen áll arra, hogy a európai számvevő szék bármikor ellenőrizze, hiszen európai pénzekről van szó, külső felhasználásról, és ami pedig a frakciók megjegyzéseit illeti, szocialista frakció, teljes mértékben egyetértek azzal a három kérdéssel, amit Gájer úr vetett fel a felületről, az offshore pénzügyi központokról és a hármas áról ez a jelentés része, és köszönöm, hogy rámutattak ismét. Schmidt úr, hoz hasonlóan más kollégák is felvetették a KKV kérdését, és én is fontosnak tartom őket, hiszen külön szakaszban foglalkozom velük. 48-as bekezdés az, amelyik a klímaváltozásról beszél, nem látok utalást arra, hogy valamilyen típusú projektet lesz állítsanak. Én csak azt kérem, hogy a projektek feleljenek meg az EU standardoknak, környezetvédelmi politikáknak. Ez volt az én elképzelésem. Dekrenkúr úr, ön a fosszilis üzemanyagokról is beszélt, adott számadatokat az MV és DEVE bizottság beli kollégákkal egyeztetett ön. A lényeg az, hogy én is fogok velük beszélni, és megkérem őket, hogy a hibás számadatokat javítsák ki. Egyébként úgy látom, hogy minden egyéb világos, nagyon jó vitát folytattunk a az árnyék jelentéstevőknek is köszönöm, az LBB-nek is, és jó jelentést fogunk készíteni azért, hogy kiemeljük az EBB hatékonyságát a jövőben is. Köszönöm szépen Ivanova úr, Ivanova asszony és de Krejenkor úrnak is köszönöm a válaszokat, úgyhogy ezzel le is zárhatjuk azt hiszem a négyes pontot, és áttérünk a következő napirendi pontra, ami pedig az Olaf felügyelő bizottságának 2011-es tevékenységi jelentése. Ezt a jelentést fogja bemutatni Ingeborg Gressle, és eh, ezen napi rendi pont kapcsán szeretném köszönteni körünkben Rosalind Wrightot és Dimut eh, Teátót, aki korábban volt itt eh, a bizottságban elnökünk. Ők fogják együtt ismertetni ezt a jelentést, és jelen van körünkben az Olaf főigazgatója is, Giovanni Keszle. Nem tudom, hogy az előadó szeretne-e már most megjegyzéseket tenni, vagy ha nem, akkor rögtön a jelentésre térnénk át, és Teától, valamint Wright kollégákat kérném, hogy ismertessék ezt. Nem tudom, hogy ki akarja kezdeni. Frau Teátó, bitteschön. Herzlichen Dank. Danke. Ähm, Herr Präsident! Äh, Elnök úr, tisztelt előadó, tisztelt äh, képviselők, kollégám Wright asszony és én is köszönöm önöknek ezt a meghívást, hogy ismertessük önökkel a 2011-es tevékenységi jelentést. Ez a jelentés a legutolsó, a legutóbbi. Időközben ugye mandátumunk a felügyelőbizottság tagjaként lejárt, és az új tagok a közelmúltban kezdték el munkájukat, ami a különbség a korábbi jelentésekhez képest az az, hogy most nem csak a 2011-es év tevékenységeiről nyújtunk beszámolót, hanem áttekintést is kívánunk nyújtani az elmúlt hat év feladatairól, tevékenységeiről, illetve a felügyelési tevékenység súlypontjairól. Felelősségünk a mandátumunk során mindenek előtt arra terjed ki, hogy az OLAF függetlenségét szavatoljuk, anélkül, hogy beavatkoztunk volna az egyes esetekbe. Az OLAF felügyelete három fontos területre terjed ki. Először is a vizsgálatok ellenőrzésére, másodszorban pedig arra, hogy az OLAF management hogyan hat a vizsgálatok független végrehajtására, harmadsorban pedig arra, hogy a jogszabályi rendelkezések végrehajtása hogyan zajlik, és ez hogyan szavatolja az OLAF függetlenségét. Mai előadásunkban szeretnénk kiválasztani a leglényegesebb aspektusokat, amelyeket mi a leginkább lényegesnek ítéltünk meg a függetlenség biztosításához, de olyan dolgokról is beszélünk, amelyek a tagállamok és az OLAF szempontjából fontos közös érdekek. Egy további megjegyzés a részemről. Jelen pillanatban az Európai Parlament, és főleg itt az Önök Bizottsága a tanácsal együtt egyeztet a 99 per 1073-as rendeletről, és szakértőket is meghallgattuk, meghallgattunk, valamint az illetékes biztos is, biztost is. Három jelentést készítettünk el, a 2001 per 4-es a legutóbbi, ezt megtalálják a 2011-es tevékenység jelentésünkben. A hat éves mandátumunk során számos ajánlást leadtunk ezen jogszabályjal kapcsolatban, és előadásunkban ezekre fogunk majd hivatkozni. Először is az első említett területre térnék ki. Ez az OLAF vizsgálati funkciójának az ellenőrzését illeti. Megvizsgáltuk az Olaf tevékenységét, azon kérdéseket, amelyek véleményünk szerint nélkülözhetetlenek a függetlenséghez. Három dolgot szeretnék megemlítetni, ami egyrészt az OLAF hatáskörét illeti, az együttműködést, valamint a tagállamokkal való cserét és az együttműködést annak érdekében, hogy az különböző intézményeket, ügynökségeket is bevonják ebbe az, ebbe az információ cserébe. Wright hogy majd a harmadik pontra tér ki, én az első kettőre, és ezt követően össze is foglalom az egészet. Ami az első pontot illeti, az Olaf hatáskörét, a 2010 per 3-as és 2011 per 4-es jelentésben kifejezte kifejeztük aggályunkat azzal kapcsolatban, hogy az OLAF hatáskörre, illetve illetékessége a vizsgálatok során nincs kellőképpen definiálva, ahogyan az a 1073 per, per 2009-es jelentésben szerepel. Az információ csere szempontjából rámutattunk arra, hogy a hatásköröket erősíteni kellene, és ezzel kapcsolatban két példát is említenék. Az első szerepel a 2011 per 2-es jelentésünkbe. Az Európai Parlament képviselőinek vizsgálatával kapcsolatos ez, illetve azzal, hogy az intézmény hogyan tud hozzáférni az információhoz, és a parlament megtagadta ezt az információt, támogat, az Olaf jelentésében megállapítottuk, hogy az Olaf mandátuma alapján a vizsgálati funkció függetlensége korlátozható, és eh, az Olafot akadályozhatják így alapvető munkájának teljesítése során. A második pont a bizottságra vonatkozott. Az Olaf nem férhet hozzá automatikusan a bizottságon belül az adatbázisokban a személyes adatokhoz, és a véleményünkben, a 2011 per 1-es jelentésünkben utalunk is erre, és támogatjuk az OLAF bizottsággal folytatott párbeszédét a témában a második felvetésem, az együttműködés és az információ csere a tagállamokkal. Kétség kívül a műveleti tevékenységek hatékonysága jelentősen összefügg a tagállamokkal és az intézményekkel való együttműködéstől, és ami a különböző jelentések átdolgozását illeti, ezek több mint 9 hónapot vettek igénybe, számos ügyre rámutattunk, amelyek során az OLAF és a tagállamok közti együttműködés nem volt kielégítő. Az OLAF ezzel indokolta azt, hogy a vizsgálatokat nem sikerült a kellő határidőben lezárni. További nehézség volt az OLAF számára, az, hogy nehéz volt azonosítani, hogy ki a nemzeti hatóságnál az illetékes, aki segítséget nyújthat, például amikor a helyszínen folytatnak vizsgálatokat. Éppen ezért támogatjuk a véleményünkben, a 2011-ben 4-es véleményünkben ezt a, ennek a pontnak a módosítását. A tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy megnevezzenek az OLAF számára egy partnert, ez az OLAF fordulhat, lehetőleg úgy, hogy közvetlenül kaphasson adatokat. A következő pontban pedig megadnám a szót kollégámnak, Wright asszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Teato asszony, most pedig Wright asszony a szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Az utolsó ponttal fogok foglalkozni, amely a kolléganőm nem foglalkozott. Azt mondta, hogy ahol helyén való, ott Olafnak szüksége van a tagállamok együttműködésére, valamint az intézmények testületeire és hivatalaira, ügynökségére, szoros együttműködésben az alkalmazottakkal, vagyis az OLAF, az intézmények, kompetens testületek együtt kell, hogy működjenek, hiszen az OLAF vizsgálatainak, a sikerességnek ez az állaga. El kell kerülni, hogy bárki úgy lépjen fel, hogy ezzel akadályozza az OLAF munkáját. Az együttműködést monitorozni kell, meg kell nézni az OLAF függetlenségét. Egyébként megvizsgáltuk azt is, hogy milyen információkat milyen információkkal rendelkeznek az intézmények, a különböző szervezetek, szolgálatok. Megnéztük az OLAF ajánlásait, azt, hogy ezt hogyan veszik figyelembe az intézmények, és azt is, hogy ha vizsgálat van valaki ellen, akkor milyen formában közli a véleményét a személy. Azután az Olaf eset jelentéseinek átadása, az véleménycsere az intézményekkel, ezzel foglalkoztunk. Négy dolgot emelnék ki, az access, vagyis hozzájutás az Olafnak az, az információkhoz, az esettanulmányok átadása. Nézzük meg, hogy az intézmények anyagaihoz hogyan tudunk hozzáférni. lehetőség van-e arra, hogy a bizalom megtörjön, akkor, amikor az adatbankokról van szó, például az Európai Bizottság esetében. Négyes cikk, kettes a bekezdés, a 1073-as eh, szabályzásban lehetővé teszi, hogy az OLAF bármilyen intézményi információhoz hozzáférjen. Az Európai Bizottság oda figyel arra, hogy az OLAF bizonyos kategóriájú személyes adatokhoz is hozzáférjen. 44 per 2001-es szabályzatról van itt szó, rendeletről. Az OLAF ehhez hozzáfér az ilyen információkhoz, főként akkor, amikor vizsgálat van egy-egy fájl megnyitással. A vizsgálatoknak kritériumai vannak, ami az időpontokat illeti még nem sikerült megállapodni. 2011-es ajánlásunkra hivatkozók, és az OLAF és a bizottság párbeszédére. A megoldása közeljövőben várható. A módosított szabályzat reméljük ezzel is foglalkozik az új rendelet, vagyis egy-egy ügy megnyitása előtt már az Olafnak hozzá kell tudnia férnie az információkhoz. Itt az adatvédelmi szabályok betartása nagyon fontos. A második, hogyha valaki ellen vizsgálat van, hogyan ismertetheti a véleményét a főtit, az intézmény főtitkárának a beleegyezése szükséges, A mi véleményünk szerint 2010-ben 5-ös elmondtuk, hogyha az intézmény elutasítja a beleegyezését, akkor a mi függetlenségünk veszélybe kerül. Az Olaf ügyiratainak átadását nemzeti hatóságokhoz akadályozta az, hogy nem volt megállapodás az érintett intézménye. 14 months uh, before giving an agreement um, to... És 14 hónapba telt el, míg a támogatásokat megkaptuk mégpedig semmiféle magyarázatot nem kaptunk az illetékesektől e témában. Volt egy első ellenkezés, aztán végül megkaptuk az engedélyt, de öt hónap telt el ez idáig, és hát kockázat volt mindenben. Gyakorlatilag ez akadályozta a vizsgálatot, a folyamatban lévő vizsgálatokat, mégpedig kellő okok és indokok nélkül, és nem tette mindez lehetővé ez az OLAF számára, hogy megismerjük az adott személynek a véleményét. Márpedig a rendelkezésekben szerepel egy olyan ö, kitétel, amely orvosolja az ilyenfajta helyzeteket, és lehetővé teszi, hogy ilyen ne forduljon a következőkben elő. Tehát a 73-as rendelete tekintetben véleményénk szerint jelenleg nem helyén való, és ezen felül szeretném azt is igényelni az Olaftól, hogy az intézményektől megkaphassa a kellő információkat. Szükség van arra is, hogy létezzen egy olyan intézmény, amely adott esetben eljár, hogyha kiderül, hogy egy érintett közviselő érintett a témában. Az abszolút titok tartás kötelezettsége is elvárható, és ezt érvényesíteni kell, bármely hatóság lépjen fel, akár nemzeti bírósági intézmény. Aztán van egy egyéb kitétel a rendeletben, amely a bizalmassági feltételektől szól, amelyek, amely, amely titoktartás adott esetben nem biztosítható. Erről is tehát vélemény szerepel. A négyes pontban, a 2011-es jelentésünkben véleményt nyilvánítunk erről, és ebben az fogalmazódik meg, hogy diszkrecionális jogkörrel kell, hogy rendelkezzen az OLAF akkor, amikor a vizsgálata ez szükségesét teszi, illetve ha így minősíti az OLAF az esetet. Aztán egy másik gond a végső jelentéseknek az elkészítése, a különböző intézményeknek és ügynökségeknek való átadása a jelentésünknek ez hogyan történjen. Nos, úgy döntöttünk, hogy az összes végső jelentés a vizsgálatok lezárása után a megfelelő bánásmódban részesüljön, és úgy döntöttük, hogy ugyanilyen fajta módon járunk el a többi intézmény esetében is. Kialakítottuk ezt a gyakorlatot, és megvizsgáljuk azt, hogy vajon veszélyezteti-e ez az eljárás az OLAF vizsgálati hatáskörét. Aztán 2000 11-es jelentésünk 5 pontjában aggódunk a tekintetben, hogy mindezen jogok a szem, az érintett személyeknek, a vizsgált személyeknek a jogait adott esetben sértheti-e. Ha ez történne, akkor az adott ügy az Európai Bíróság elé kerülne, és ez az Olaf szava hihetőséget kérdőjelezné meg, annak ártana. Aztán vannak az érzékeny információk, amelyeket az adatszolgáltatóktól kapunk. Adott esetben, ha ezek nem felelő módon kezelhetőek, vezetetnek, akkor ez veszélyezteti a vizsgálatot. Ezt az alász külön hangsúlyozni szeretné. Ugyanakkor Jelzem mm, azt is, hogy teljes mértékben osztjuk azokat az észrevételeket, amelyeket az Európai Bizottságnak a főtitkára fogalmazott meg. Azaz az összes végső jelentés, a záró jelentés, akár következménnyel jár, akár nem az adott jelentés, átadása kell, hogy kerüljön, azaz át kell adni valamennyi a ügyel kapcsolatos anyagot és ezt úgy persze, hogy kiiktatjuk belőlük, kitöröljük belőlük az érzékeny információkat. A gyakorlat esetek azt is mutatják, hogy ez nem mindig történt meg, és adott esetben olyan is előfordulhat, vagy fordulhatna, hogy az érintett intézmények befolyásolni kívánnák az Olafot. Ez nem lenne kívánatos. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az, a végső jelentéseknek az átadása az Olaf részéről, az érintett intézményeknek, akár ügynökségekről, akár szervekről hogy legyenek ez szók, ez még felülvizsgálatra szorul, de mindezt úgy, hogy az európai jogszabályokat betartjuk, és nem szabad, hogy megkérdelezzük a vizsgálatoknak a függetlenségét. Ezek után hagyj most ki arra, hogy milyen vizsgálati mandátumokkal és lehetőségekkel rendelkezik az OLAF. A, mióta létrejöttünk, mindig is arra törekedtünk, hogy hatásos legyen a fellépésünk a vizsgálatoknak a keretében, azaz az irányítati tevékenység hatékony legyen, a programképzítés, a stratégiai irányvonal is egyértelmű legyen a vizsgálatokban, és az ellenőrzéseknek az időtartama és a jogszerűsége is biztosított legyen. Kellő költségvetés áll a rendelkezésünkre, az adminisztráció administratív eszközök is, a személyi politika, a személyzeti politika is mind ezt kell, hogy szolgálják. Aztán ezen felül tanulmányoztuk azokat a vizsgálati szabályokat, amelyek a kézi könyvben is szerepelnek. Ha megengedik, akkor én most a költségvetési kérdésekre térnék ki. A különböző véleményeinkben megfogalmaztunk ö, több mindent ö, a program alapú költségvetés tervezés tekintetében, és mindig is azt mondottuk, hogy ahhoz, hogy garantáljuk az oláv a függetlenségét, a kellő erőforrásokkal forrásokkal, mármint pénzügyi forrásokkal kell, hogy az OLAF rendelkezzen. Amennyiben ez biztosított, akkor tudunk hatékonyan fellépni, mégpedig időbeli kitekintésben is, hosszabb távon is. Tehát a költségvetési egyensúlyt ugyanakkor biztosítani kell az EU-nak az összszintjén, és nem lehet azt igényelni, hogy az Olaf ezt ne vegye figyelembe. De ezzel együtt, mint hogy független szervről van szó, a maximális pénzügyi függetlenséget is biztosítani kell az Olaf számára. A 2011-es anyagban azt fogalmaztuk meg, hogy csak az Olaf főigazgatója szabad, hogy döntsön arról, hogy milyen területeken szabad költségvetési megnyírbálásokkal élni az Olaf tevékenységében. Most pedig átadom ismételt a szót Ja, ich darf noch kommen zu... Igen, és akkor áttérnék még a jogszabályok rendelkezéseihez, amelyek által szavatolható az OLAF függetlensége. Ugye tudják, hogy két kitétel garantálja az operatív függetlenséget. Egyfelől ugye a főigazgató, illetve a felügyeleti bizottság függetlenségét. Ami a főigazgató függetlenségét illeti, ez egy elengedhetetlen előfeltétel az Olaf számára, hogy az adminisztratív vizsgálatait mindenfajta befolyásolás vagy külső nyomásgyakorlás nélkül hajthassa végre. Számos jelentésben a felügyelő bizottság kifejezte azt a véleményét, hogy biztosítani kell a főigazgató függetlenségét, és a két legutolsó pontot szeretném kiemelni ami a függetlenség garantálását illeti. Emlékeztetnék arra, hogy a főigazgató a vizsgálatok jelentés tételéről, ezek elindításáról dönt, anélkül, hogy külső utasításokat követne, lehetősége nyílik arra, hogy a bizottság ellen panaszt emeljen, hogyha bármilyen intézkedés megkérdőjelezi a függetlenségét. A legutóbbi félreértések miatt a parlament és az OLAF között a felügyeleti bizottság a 2011 per 4-es jelentésében azt javasolja, hogy az új rendeletben ezt a panasztételi lehetőséget az összes ügynökségre, hivatalra, szervre kiterjesszék. Ami a többi főigazgatóságot illeti, az OLAF főigazgatója megállapodásokat köthet, alkalmazhat személyeket. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy az összes operatív tevékenység végrehajtásához személyeket, személyzetet vehessen fel, anélkül, hogy alá kellene vetnie magát a bizottságnak. Ami a helyettes főigazgató kérdését illeti, ezzel is foglalkoztunk. Tekintettel arra, hogy Franz Hermann Brüne korábbi főigazgató korai elhalálozása miatt egy olyan főigazgató lépett a helyére, aki nem bírt a parlament és a bizottság egyetértésével. Éppen ezért a felügyeleti bizottság fontosnak tartja, hogy a folytonosság biztosítása érdekében az OLAF egy állandó főigazgatói képviselő helyét jelenítsük meg, helyezzük ezt kilátásba a rendeletben aki adott esetben átveheti ezt a funkciót. Ami a felügyeleti bizottságot illeti, szeretném megjegyezni, hogy egy kulcsfontosságú elem az operatív függetlenség, annak érdekében, hogy a bizottság teljes mértékben eleget tehessen a függetlenségének, a forrásai kielégítőek kell, hogy legyenek, ahogyan azt kollégám is az imént jelezte. Ez különösen vonatkozik a titkárságra, és éppen ezért a titkárság számára személyzet nélkülözhetetlen számban és minőségben is eleget kell, hogy tegyen a bizottság komoly elvárásainak, de sajnos az új organigram, és ugye ezt Keszler úr is tudja, jelen pillanatban csökken a, csökkent az alkalmazottak száma. Éppen ezért azt javasoljuk a titkárságnak, hogy máshonnan is lehessen alkalmazottakat toborozni, hiszen eh, pusztán a bizottság az, akinek alá kell vetnie magát. A mi véleményünk szerint nagyon fontos, hogy eh, bármilyen fajta befolyás, gyakorlást el lehessen kerülni, ne legyen kitéve külső nyomásnak. Ami a következtetéseket illeti, nagyon röviden, az eddigi tevékenységi jelentésekben a felügyeleti bizottság arra következtetésre jutott, hogy semmi nem fenyegeti konkrétan az OLAF függetlenségét. A legutóbbi jelentésben ugyanakkor számos veszélyre rámutatunk, és tapasztalhattuk azt, hogy konkrétan csorbát szenvedett ez a függetlenség, ahogyan ezt az iménti példákból is láthatják. Nem azt akarjuk ezzel állítani, hogy szándékos függetlenség korlátozásról lenne szó, hogy bárki is akadályozza az OLAF vizsgálati funkcióját, de a példákból látható, hogy a gyakorlatban hogyan lehet gyakorolni ezt, hogyan lehet élni ezzel a függetlenséggel. Úgyhogy arra következtetésre jutunk, hogy az OLAF független működését csak úgy lehet biztosítani, ha a felügyeleti bizottság függetlensége is szavatolható. Wright asszony és jó magam megpróbáltuk a bizottságunkat az Olaf kritikus barátjaként felvázolni önöknek, és köszönöm a figyelmüket, és még annyit tennék hozzá, elnök úr, hogy gratulálnék az ön megválasztásához a szakbizottságban. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Wright. Köszönöm szépen, Wright asszony, és Teátó asszonynak is köszönöm ezt a tájékoztatást, és a munkát is természetesen. Azt hiszem, hogy az egész szakbizottság nevében állíthatom, hogy köszönjük Önöknek a munkát, és az egész felügyeleti bizottságnak is. Abban állapodtunk most meg, hogy meghallgatjuk a kollégákat. Először is az előadónak adnám meg a szót, Ingeborg Gressle kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az egész felügyeleti bizottságnak is. Az, amit hallhattunk, elég riasztó, hiszen ez a bizottság mindig az Olaf védelmezőjeként értelmezte saját szerepét. Itt azonban láthatjuk, hogy sok minden alássa az Olaf munkáját, ezt kénytelen vagyunk megállapítani, és megállapíthatom ezt előadóként is, és a hárompárti egyeztetés során is számos alkalommal erre a következtetésre jutottam. Úgyhogy azt hiszem, itt egy új időszámítás veszi most kezdetét. A felügyelőbizottságot nyomatékosan támogatom, támogatom a kijelentéseit is, ami a veszélyeket illeti, illetve azt, hogy eh, hogyan eh, próbálják eh, aláásni az Olaf munkáinak függetlenségét. A felügyelőbizottság ezt most nagyon jól szemléltette számunkra, és szeretnék még kitérni néhány dologra, amit megemlített a felügyelőbizottság. Úgy gondolom, hogy költségvetési és jogalkotási hatóságként is fontos itt a szerepünk. Először is kezdeném a felügyelőbizottsággal. A felügyelőbizottság kevesebb személyzettel dolgozik, 5 AD és 3 AST alkalmazott, ezek helyett most hatan dolgoznak. Nyilván tudják, hogy néhány éve már beszéltünk arról, hogy igazából a felügyelőbizottságnak tíz személyre volna szüksége, de a főigazgató végül azt írt el, hogy nyolcan legyenek. Ez egy elég jelentős csökkenés, aránytalan, és nem tartom indokoltnak. Már csak azért sem, mert az OLAF a tavalyi év során 5 millió euró felhasználatlan összeget juttatott vissza a bizottságnak. 5 millió euró 14 millió közigazgatási forrásból azt hiszem, hogy egy elég jelentős összeg, úgyhogy osztjuk a felügyelőbizottság nézetét abban a tekintetben, hogy ezt az intézkedést úgy kellene tekintenünk, ahogyan ezt eredetileg szánták. Ha megnézzük, hogy kiket szerződtettek, akkor szeretnék emlékeztetni még az eljárási szabályzatról. A felügyelőbizottság eljárási szabályzatára novemberben a hivatalos lapban ezt láthattuk, és ott az szerepel, hogy a felügyelő bizottságnak beleszólási joga van abba, hogy ki vegye át a bizottság vezetését, ugyanakkor nem biztosították számára ezt a jogot, és ez elfogadhatatlan. Miért módosítjuk a szabályokat, hogyha aztán nem tartják magukat ehhez? Tehát ez teljes mértékben elfogadhatatlan, úgyhogy szeretnék információt kapni arra vonatkozóan, hogy hogyan járjunk el a továbbiakban. És most áttérnék arra, ami rendkívül fontos számunkra, nevezetesen az, hogy hogyan működik a hivatal. A felügyelőbizottság a jelentésében megállapítja, hogy az elévülés továbbra is problémát jelent, és a nemzeti szakértők bevonása. A jelenleg hatályos rendelet 9-es cikkének második bekezdésével egyértelműen az szerepel, hogy a hivatal tevékenysége során tiszteletben kell, hogy tartsa a nemzeti jogrendet. De mi az, értelme, mi, mi az értelme ennek, hogyha aztán a bíróság előtt erre nem lehet hivatkozni? Ez nagyon fontos számunkra a parlamentben, hiszen láthattuk, hogy azt akarjuk, hogy a bizonyítékokat fel lehessen használni. Ha megnézzük a 2009-es statisztikákat, láthatjuk, hogy az OLAF által készített dokumentumok 93%-a a szemetesben landol, mert aztán nincs semmiféle nyomonkövetés a nemzeti hatóságok részéről, nem foglalkoznak ezzel, és ez eléggé problematikus. Azt is javasoltuk, hogy a Review of Legality történjen meg, egy ilyen felülvizsgálat, ez eddig nem történt meg, és az, amit a hivatal eddig tett, az a módosító indítványokban szerepel. 2011. februárja óta azt akartuk, hogy ezt a posztot töröljék. A review legality szüntessék meg, hogy javuljon a helyzet de ez olyas valami, amit a legutóbbi háromoldalú egyeztetésnél már megvitattunk. Ez továbbra is egy nyitott kérdés, megoldatlan kérdés, és a felügyelő bizottsághoz szeretném feltenni azt a kérdést, hogy önök hogyan ítélik meg ezt a helyzetet, hogyan tovább, főleg ha megnézzük a legutóbbi átszervezéseket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a e tekintetben tegyünk valamit. A felügyelőbizottságnak köszönöm a megállapításait, amelyek az Olaf jogaira vonatkoznak, illetve a közigazgatási akadályokra. Ezeket később mindig így vagy úgy meg lehet indokolni. Az európai szervezetek, az európai intézmények alkalmazottai rendelkeznek, az európai intézmények rendelkeznek az alkalmazottaival, alkalmazottaikkal, és azt is elő akarják írni, hogy a nemzeti hatóságoknak át lehet-e adni az adatokat, vagy sem, de ez nem elfogadható, hiszen olyan személyek, akikre nemzeti vizsgálatok vonatkoznak, ez nem jelenti azt, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Szervez automatikusan át lehetne adni az adatokat. Az OLAF függ attól, hogy az információkat ugye továbbíthatja, vagy sem, hogy az ottani hivatali igazgató hozzájárul ehhez, vagy sem. Ugye két fajta csoport van. Egyrészt ugye vannak a normál polgárok, a tagállami polgárok, és vannak az EU alkalmazottai. Egységes szabályozásra van szükség, ez továbbra is egy rendkívül vitatott pont. Az OLAF reformja egyértelmű, mi egyértelműen kifejeztük, hogy mit akarunk, mindenkit egyelő bánásmódban részesíteni, minden, ami ettől eltér, az elfogadhatatlan. Egyébként pedig egyetértünk a felügyeletlő bizottsággal abban a tekintetben, hogy nem tolerálhatjuk ezt. 15 hónapos eljárás még hosszabbra nyúlik, pusztán azért, mert az intézmények nem akarnak információt adni a nemzeti hatóságoknak. Akkor kivárhatjuk még elével az információ, és akkor amúgy is el van intézve az egész. Tehát azt hiszem, hogy ebben a pontban le kell szögeznünk, hogy mit is akarunk. Ami a bizottsági adatbázishoz való hozzáférést illeti, köszönöm az utalást, ez nagyon fontos, számunkra is rendkívül fontos, hiszen mindenképpen biztosítani akarjuk a hivatalnak ezt a hozzáférést, az azonnali hozzáférést. Párbeszédet folytattunk az adatvédelmi biztossal, és az Európai Adatvédelmi Biztos eh, válaszát még nem, eh, nem értékeltük hiszen pár, párhuzamosan ott van még a költségvetési rendelettel való vita is, de ezt a problémát mindenképpen meg kell oldanunk, máskülönben nem tudunk előrelépni, például a hivatal hatékonyságának kérdésében sem. Die Opinion number 5 aus 2011, also die... Na most a 2011-es jelentésnek az ötös pontjáról már szó esett, amennyiben valamennyi adat szerepel a jelentésekben, még ha nyomonkövetés nem teljesen biztosított, akkor is egyet tudunk érteni a felügyelő bizottsággal, nevezetesen abban, hogy mindez nagyon problematikus, örülnék annak, hogyha egy gyors megoldást lehetne találni, mert hogyha ez történne, akkor az hasznos lenne. Ugyanis tudni kell az, hogy az adat továbbítóknak, az adat szolgáltatóknak a rendszere nem működik rendesen, ez önmagában is egy ellentmondást jelent, és amennyiben itt bizonyos adatok kiszivárodnak, ez szintén gondolt jelentene, úgyhogy mindenképpen gyors fellépése van szükség. Hadd most vissza arra, hogy hogyan tudunk előre lépni az eljárási szabályal kapcsolatosan. Nos, úgy gondolom, hogy a tárgyalások majd eredményhez vezethetnek többek között a főgazgató helyettesi poszttal kapcsolatosan. Tudom, hogy jogilag ez egy nagyon kényes kérdés, de mégis meg kell találni a megoldást erre. Ami pedig a bizottságnak a fele viteli jogát illeti, úgy vélem, hogy ez teljes mértékben a támogatásunkat kaphatja, tehát gondolom, hogy ezt az Európai Intézményeknél tovább tudjuk majd vinni, még akkor is, hogyha a kérdés különböző módon merül fel az intézményektől függően. De egy biztos, hogy az Olaf kérdéskörben az is felmerül, hogy ki fogja képviselni az Európai Bizottságot majd ebben. Nem értek egyet viszont bizonyos dolgokban a felügyelő bizottsággal. Mégpedig Azért, mert hogy az eljárási szabályzata az Olafnak nem írhatja felül az elsődleges jogalkotási eszközöket, nevezetesen a képviselőkkel kapcsolatosan. Elszomorít az, hogy az utóbbi években gyakorlatilag a, kéz, a képviselőnek az immunitását soha nem tartotta figyelembe az Olaf. Én nem akarok senkit sem bírálni, ezt csak mindössze megállapítom. Tehát a parlamenti képviselőknek az immunitását mindenképpen respektálni kell, érvényesíteni kell. Az egy olyan jogról van szó, egy olyan képviselői jogról, amely amelyet az alap szerződés rögzít. Tehát nem fogadható el, hogy bármely olyan eljárási szabályzat vagy rendelet született, amely ellentétes az alapszerződéssel. E tekintetben tisztázásra van szükség. El kell kerülni azt is, hogy az ilyenfajta konfliktus kialakuljon máskülön a bizottságot tanul, biztosíthatom arról, hogy nagyra becsülöm a tapasztalatát, a munkáját, és nyilvánvaló, hogy itt most egy olyan átmeneti periódus ról van szó, amely majd magával hozhatja a reformnak a tetőr hozását és megvalósítását, és a kinevezések megtörténtek a felügyelő bizottságban, ezt megtettük együttműködve a tanácsal és az Európai Bizottsággal, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban a felügyelő bizottság tovább tudja folytatni a munkáját, és hagy biztosítsam a felügyelő bizottságot, hogy az ő oldala mellett élünk, nem akarunk olyan intézményeket létrehozni, amelyeket utána, a létrehozatal után a saját sorsukra hagyjuk, és nem törődünk velük. Tehát az FB számíthat a támogatásunkra mindenképpen szabatolni kívánjuk az Olafnak a függetlenségét, ezáltal tudjuk biztosítani az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Köszönöm szépen, hölgyeim, kiváló folytatást kívánok önöknek, kiváló tevékenységet a tevékenység körekben, és hagy gratulálok az egészen kiváló munkát, amely lehetővé tette az Olafnak kiváló hírneve legyen. Elnök, köszönöm szépen Gressle asszony jelentéstevőnknek, és most pedig engedjék meg, hogy beindítsuk, elindítsuk a vitát. tiszt képviselő először is. Taip pat a savo kalbą noriu padėkoti už Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogy emlékeztessek, illetve hogy mondjak köszönetet. Köszönetet szeretnék mondani az előadóinknak. Nagyon teljes körű tájékoztatást kaptunk, részletes információkat az Olaf részéről, és hagyd mondjak köszönetet Gressle asszonynak is, aki a szakbizottságunk nevében terjesztette elő a mondandóját. Elhangzott az, nagyon alátámasztott módon, hogy mire van szükség a reform keretében. Árnyék jelentés tevőként ugyanakkor sajnáljuk azt, hogy nem vehettünk részt a eszmecsere mindegyik szakaszában, de egy biztos, hogy mi is észleljük, hogy jelenleg gondokkal szembesülünk. Több mint két éve dolgozom ebben a szakbizottságban, és elmondhatom, hogy sok jelentést láttunk nemrégiben, az Európai Bizottság is bemutatta saját anyagát, ennek kapcsán beszéltünk az OLAF tevékenységéről, most pedig a felügyelőbizottságnak a beszámolóját halljuk, és hát menet rendszerint szinte visszatérnek ugyanazok a kérdések, tehát a függetlenség továbbra is gondot okoz. Ez vált nyilvánvalóvá a tagállami jelentésekből is illetve tagállamokról szóló jelentésekből. És akkor, amikor szó esik a Olaf jelentésről, akkor az is megfogalmazódik, hogy nem mindegyik adatban lehet megbízni, mert a tagállamok nem teljes köre szolgáltatja azokat az eszközöket, információkat, amelyek szükségesek lennek, lennének a vizsgálatok lefolytatásához, úgyhogy bizonyos ilyen kritikák ismétlőleg jelentkeznek. Az OLAF csak akkor lesz független, hogyha világosan felállítjuk a független adat nyerési adat szerzési rendszert. Véleményem szerint az olásznak rendkívül aktívnak kell lennie. És pontosan meg kell, hogy fogalmazza, hogy melyek az elvárásai, milyen minőségű és típusú adatokra kíván szert tenni. Ezt már többször megfogalmaztam. Minden egyes intézménynek megvan a saját jogi státusza és intézmény, belső rendszere, és bármely szervről legyen szó, világos az, hogy különböző módon tagolódnak ezek, ugyanúgy, mint a tagállamokban is. Vannak olyan tagállamok, amelyek fenntartással vannak akkor, amikor adatokat kell szolgáltatni, és az Európai Bizottság ezt nem fogadja el. Az a véleményem, hogy a felelősségi köröknek a megfogalmazását kell módosítani. persze lehet, hogy itt Sede kollega kicsit most ettől izgatott lesz, mert nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság nem felelős a 27 tagállamért, illetve hát a 28 tagállamért hamarosan és hát ugyanaz a téma kerül napi rendre folyamatosan, nevezetesen olyan adatok születnek, amelyeket nem lehet összehasonlítani egymással, többek között azért, mert azok a különböző szervek, amelyek a tagállamokban e témában eljárnak, egészen más státuszúak a tagállamokban. Például Litvániában öt ilyen típusú ügynökség, illetve hát intézmény ö, létezik. És ö, ez a kérdés nem csak a országokban ö, Lejelentkezik és világos, hogy mindez nem fog megváltozni a kis országokban sem, meg máshogy sem, mindaddig, ameddig az európai alapelveket e tekintetben nem módosítjuk. Az Európai Bizottság nyilvánvalóan nem kíván ö, felmerül az Európai Bizottságnak a kapcsolat, nem kíván de felelős lennie tekintetben, a jogi keret tekintetében. Aztán olyan jogi keretre van szükség, amely figyelembe veszi messze menően és teljes körűen az alapszerződésnek az előírásait. Akkor, amikor korábban szó esett ezekről a kérdésekről régebben, akkor még a pénzügyi érdekeket nem úgy szemléltük az Európai Unió szintjén, mint ahogy ezt most kívánatosnak tartjuk. A szervezet bűnön, bűzönés például nem úgy létezett a korábbiakban, de egy biztos, akármi is történjen, mi vagyunk a felelősek az európai pénzforrásoknak a felhasználásáért. És 94-ben alakultak ki ezek a problémák, én ezt így látom, és tovább kell folytatnunk az eszmecserített e témában, elemeznünk kell ezeket a kérdéseket. Úgy vélem, hogy még egy sor további kérdés különben fel fog merülni a jövőben. Jelenleg feszültségek is létezhetnek az Európai Bizottság és az OLAF közötti kapcsolatban. Ez persze magától értetődő, mert hogy a főigazgató megváltoztatta a szervezeti felépítést a reformnak a keretében, és jelentéstevőnk jelezte is, hogy egy sor dolgot még meg kell változtatni. Képviselőként úgy vélem, hogy nekünk a feladatunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy az Oláfa kerül forrásokhoz jusson. Ha nem áll kellő pénzügyi eszköz az OLAF rendelkezése, nem lesz sikeres a tevékenysége. Az Olafnak a feladata az, hogy a hatékonyságra koncentráljon és célzott vizsgálatokat folytasson. De hogy ezt megtegye, arra van szükség, hogy adatokhoz, információkhoz jusson. És végezetül lenne még egy összetett, egy nagyon összetett kérdésem ezt a, konta szakbizottsághoz intézem. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme önmagában is egy összetett kérdés, ezt tudjuk, de úgy gondolom, hogy egyesítve az erőinket képesek lehetünk arra, hogy kialakítsunk egy olyan rendszert, amely centralizáltabb legyen, lenne. Erre van szükség, és ezzel a feladattal meg kell tudnunk birkozni. Nyilván való, hogy a demokrácia nehezen valósul meg az élet minden területén, különösen akkor, amikor pénzügyi ö, csalásokról van szó, akkor arra van szükség, hogy egy nagyon világos adathozáférési rendszert építsünk ki, és nagyon világos feladatlehatárolást kell megfogalmaznunk. Köszönöm szépen. Rübi kollega a következő. Először is szeretném megköszönni azt a munkát, úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy a felügyelő bizottság kellő hatáskörrel rendelkezzen. Tudjuk, hogy a parlamenttel való együttműködés tulajdonképpen mindig is jó volt. Hát végső soron a parlament fektette le az alapjait annak, hogy az Olaf ma egyáltalán létezik. Én még jól emlékszem az alapítás idejére, amikor ugye azért küzdöttünk, hogy az Olafot kellő jogalapra helyezhessük. És hogy egy ilyenfajta hatóság felügyelete, valamint az új ismeretek központi fontosságok, ugye ezzel mindannyian egyetértünk. És főleg ilyen, ilyen időkben, mint a jelenlegi ugye pénzügyi válság, adóság, válság közepette nagyon fontos, hogy az átláthatóság a figyelem középpontjába kerüljön. Számomra egyértelmű az is, hogy az Európai Parlamenttel való konfliktust említsem, hogy immunitással rendelkeznek a képviselők, amit nyilván nem csak úgy kapnak, hanem hát a képviselő a lakosság egy nagy részét képviseli, és ezen lakosság érdekében kiáll az érdekeikért, az esetleges politikai ellenfelekkel, és eh, éppen ezért eh, az immunitás eh, fenntartása egy nagyon fontos kérdés. Ezért Gressle kollégával egyetértek, hogy választások előtti időkben ki lehet vizsgálni persze a visszaéléseket, hogyha egy ilyen vizsgálatra kerül sor a parlamentben, akkor ez rendkívül nagy sajtófelhajtást eredményez, és aztán ez, ettől a hírtől meg sem lehet szabadulni már még akkor is, hogyha két év elteltével az illetőről kiderül, hogy ártatlan, akkor is a kár már bekövetkezett, úgyhogy ezt nagyon nehéz orvosolni. Úgyhogy körültekintően kell bánni ezekkel a dolgokkal, ezt nagyon fontosnak tartom, és éppen ezért érdekelne az, hogy a felügyelő bizottság kapcsolatban áll-e a tagállamokkal, és van információja arról, hogy milyenek a kérelmek, hány kérelem van, illetve a, mire korlátozódik a kapcsolat az OLAF fő feladataira? Köszönöm. Teodoros Hürakákis kollega következik. Thank you, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr. Sok sikert kívánok önnek jó eredményeket a munkájában. Ha megnézzük, hogy a felügyelő bizottság miben segíthet nekünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokszor vissza kell mennünk az alapokhoz. Itt az alapok nagyon egyszerűek. Mennyi csalás van az Olaf alá tartozó területeken? Tudjuk -e ezt? Nem tudjuk mennyi csalás lát világot, vagy mennyi csalás fednek fel, hát nagyon keveset. Nagyon keveset, és ezek alaptények, erről van itt szó. Mennyire hatékonyan használjuk az OLAF erőforrásait, szerintem nem túl hatékonyan. És ez nem a az Olaf munkája miatt van így. Nagyon sok testület van, egyébként ezt mondja a felügyeleti bizottság, tehát nagyon sok esetben, bocsánat, ez azért van, mert komoly akadályokat gördítenek az Olaf elébe mások, és az Olaf nem tud hozzáférni, amihez akar, aztán vannak, akik le akarják lassítani a vizsgálatokat, hogy szerintem nem lehetünk elégedettek az eredményekkel. Ez az első megállapításom. Mit tehetünk? A felügyeleti bizottság miben segíthet nekünk? Először is valamilyen elképzelésünk kell, hogy legyen arról, hogy mennyi csalás van. Mert ha nem tudjuk, hogy mennyi a csalás, nincs erről elképzelésünk, akkor soha nem tudjuk eldönteni, hogy jól dolgoznak-e, vagy nem. Másodszorban meg kell adnunk az eszközöket az Olafnak ahhoz, hogy több eredményre jusson. Most rögtön áttérek az Olafnak adott pénzre. Aggasztott, amikor Gressle asszony, kolléganőnk azt mondta, hogy az Olaf visszaad pénzt a bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy nincs rá szüksége, vagy nincs módja arra, hogy elköltse. Én inkább arra számítanék, hogy az Olaf több pénzt kérjen, és sokkal több eredményt érjen el az alapénzzel. Nagyon örülnék, ha ez így lenne. Ami a specifikus kérdéseket illeti, a mentesség. Szerintem a mentességet nem szabad megkérdőjelezni, de az átláthatóságot sem. A mentelmi jogról van szó. A lényeg az, hogy nekünk mindenképpen úgy kell eljárnunk, hogy a mentelmi jog ne kerüljön veszélybe, viszont amikor szükséges, az Olaf akcióba lépjen. Ami pedig a hozzáférést illeti az Olaf részéről anyagokhoz, emberekhez. Nem fogadható el, hogy nincs igazán sokszor oka annak, hogy emberek miért nem engedik az, hogy bele tekintsen az Olaf az ügyeibe, de hát nem az ő ügyeikről van szó, hanem az európai állampolgárok ügyeiről. A másik pedig azok, akik riasztanak, akik figyelik a dolgok folyását, a whistleblowerek, akik meghúzzák a vészharangot, ha valami probléma van. Minimális a számuk, éppen ezért jobban kell őket védeni, és szerintem a felügyeleti bizottság itt valamilyen utat meg kell jelölnie. Másik kérdés, ez fontos számomra, az Olaf vizsgálatainak hány százalékát indítják el ezek az úgynevezett riasztók, és mennyit vizsgálat indul saját kezdeményezésére. Szeretném, hogyha a felügyeleti bizottság erre a kérdésre válaszolna, ha van erről releváns adata, vagy van erről véleménye. Mert a meg nem kezdett vizsgálatok száma fontos, hogyha azt akarjuk, hogy hatékony legyen az OLAF. A a whistleblowerek figyelmeztetnek például a szervezet bűnözésre, viszont van olyan eset is, amikor a szervezet bűnözés mindent megtesz azért, hogy elkerülje az, hogy valaki felfedje őket, ne legyen whistleblower. Tehát mennyire vagyunk hatékonyak, vagy nem hatékonyak az Olaf esetében a vizsgálatoknál, mert hogyha ezeket a riasztókat használjuk, és kitesszük őket veszélynek, akkor végül nem fog senki semmit mondani, és akkor nem tudunk eredményre jutni. Szeretném tudni, hogy mennyi olyan vizsgálatot végez az OLAF, amelyet nem ezek a whistleblowerek kezdeményeznek, a riasztók. Köszönöm szépen. Más nem jelentkezett egyelőre, úgyhogy Keszler úrnak adnám meg a szót, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon, aztán pedig az előadókhoz is szól jó néhány kérdés a felügyelőbizottságtól, tehát megadnám majd nekik is a szót. Először azonban Keszler úrnak biztosítunk lehetőséget, hogy állást foglaljon, parancsoljon. Danke, Herr Präsident. Zuerst ich möchte... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek, és kívánom mindannyiunknak a kitűnő együttműködést. Most pedig olaszul folytatnám. E, prima di tutto io voglio ringraziare, in maniera non formale, il... Eh, Először is köszönetet szeretnék mondani, mindenképpen köszönetet szeretnék mondani a felügyelő bizottságnak a elvégzett munkájáért az utóbbi években. Ezen felül köszönetet mondanék azért is, hogy hogyan értelmezte a saját tevékenységét a felelgyelő bizottság. Ezt a lehető legjobban tette meg. Azaz, a feladata az, hogy biztosítsa, szavatolja az Olafnak a függetlenségét. A felügyelő bizottság igazi támogatást adott a számunkra, valamennyünk számára, csak úgy, mint a jövőbeli felügyelő bizottság számára is, amely jövőbeli felügyelő bizottság hamarosan elkezdi munkáját. Ez jól bizonyítható azáltal, hogy mennyi munkát végeztek. Ő véleményeket készítettek, az utóbbi hat évben, ezek mind erről tanúskodnak. És amikor erről beszélek, akkor nem csak a készített véleményeknek a számára gondolok. Ezeket a véleményeket valamennyien jól ismerjük. Olvastuk őket, és jól ismerjük őket, és mindannyian azt látjuk, azt észleljük, hogy rengeteg téma ad tovább gondolásra okot minden intézmény esetében. Hagy térek most vissza néhány fő kérdésre. Az FB a felügyelő bizottság megfogalmazta, hogy a tagállamok nem mindig tanúsítottak magas fokú együttműködési készséget. Ezzel együtt azt hiszem, hogy a helyzet javulóban van, és ami lényeges a számunkra, mint ahogy eh, Teátor asszony megfogalmazta, tehát ami fontos a számunkra az, hogy kapcsolatban legyünk minden egyes tagállammal, és ezen kapcsolatnak a révén felgyorsítsuk az adatokhoz, az információkhoz való hozzáférést. Ez rendkívül meghatározó fontosságú ahhoz, hogy fel tudjuk gyorsítani a vizsgálatainkat. Nem szabad, hogy úgy elhúzódjanak a vizsgálatok, mint az előfordult, és ezt ilyen tagállami adatszolgáltatással tudjuk majd orvosolni. Aztán ezen felül szükség van arra, hogy tovább dolgozunk a rendeletnek a tovább fejlesztésén, az 10-20, 73 per 1999-es rendeletre gondolok. E tekintetben az Olafnak is van feladata, és az Európai Parlamentnek is. Nem csak jogalkotóként van feladata az EP-nek, hanem intézményként is, és akár ö, olyan intézményként is, amely vizsgálat tárgyát képezi, mint ahogy képezte is ö, több ö, alkalommal is. Ennek keretében megkérdőjeleződhet adott esetben akár az olápnak a szerepe, akár pedig a parlamentnek a fellépése. Ilyenre is volt példa. És olyan is előfordult, hogy az Olaf nem volt képes érvényt szerezni a jogszabályoknak, mert hogy az intézményeknek megvannak a saját belső szabálya, így az Európai Parlamentnek is. Talán most nem itt kellene erről persze hosszabban beszélnünk, de ezt jeleztem jelezni szerettem volna. Aztán szó esett a mentelmi jogról is. Hasznos, hasznos, hogyha beszélünk arról, hogy a képviselőteknek jogában áll kiállni a mandátumok védelme mellett. Valóban ez egy lényeges kérdés, valamennyiünket foglalkoztat ez a kérdés, de minket, az Olafot, az foglalkoztat, hogy mi történt az Európai Parlamentben. Már pedig adott esetben az történt, hogy a parlamentnek az adminisztrációja megakadályozta az információkhoz való hozzáférést. Jól lehet az érintett képviselő engedélyt adott az információk való hozzáféréshez az a lényeges tekintetben, hogy olyan rendelkezések létezenek, amelyek pontosan mutatják, hogy miről is van szó. Az Olafnak a mandátumát nyilvánvaló az Olaf nem kívánta, sohasem kívánta, és sohasem kívánja megkérdőjelezni, de és nyilvánvaló, hogy az Olafnak nem feladata megváltoztatni a szabályokat, de ugyanakkor mi feladatunk az, hogy megosszuk a saját tapasztalatainkkal önökkel, önökkel, mint jogalkotókkal azért, hogy adott esetben a jogalkotási eszközöket fejleszék tovább. A felügyelő bizottság többször fordult az Európai Bizottsághoz is. Szó esett ma már többször is az Európai Bizottság adatbázisáról. Az adatbázis rendkívüli fontosságú akkor, amikor a vizsgálatot ö, előkészítjük, és amikor abban a fázisban vagyunk, hogy eldöntsük, hogy szükség van-e vizsgálatnyitásra, vagy vizsgálat indítására, vagy sem. Ne, hogy fölöslegesen indítsunk vizsgálatot, vagy érdek sértően tegyük azt meg egy-egy ilyen emberi jogok tekintetében. Mindenképpen e tekintetben most már vannak előrelépések, és remélem, hogy a felügyelő bizottság tevékenységének köszönhetően sikerül majd hatékony megállapotásokat kialakítani. Olyan egyességeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy e tekintetben akár a jogalkotási eszközöket se kelljen módosítani. Egy biztos, hogy köszönetet szeretnék mondani a felügyelő bizottságnak azért, hogy ezen kérdésekben megnyilvánult, és ennyire konkrétan tette azt meg. Ezen kívül még hagyj jelezzem azt, hogy a felügyelő bizottság garantálja az Olafnak a függetlenségét. E tekintetben is számos ajánlást, javaslatot fogalmazott meg a felügyelő bizottság, mindannyiunk számára, így az Olaf számára is. Az Olaf pedig a maga részéről minden esetben reagált, kapcsolatot alakított ki, tartott fenn az FB-vel, az eljárási jogok érvényesülése témában, az érintett a vizsgálati folyamat tárgyat képező személyeknek a jogaival kapcsolatosan, a vizsgálatok irányításával kapcsolatosan, és a adott esetben a felügyelő bizottságnak a javaslat alapján módosítottuk is az eljárásokat. És végezetül, erről is többször szó esett már, szóval végezetül azt szeretném jelezni, hogy az OLAF a jelentéseit, a végső jelentéseit megküldi valamennyi intézménynek. Ha az intézmények tisztviselője tárgyát képezte, akkor ez történik. És ettekintetben tekintetben nincs mérlegelési jogkör. A 1073-as rendelet ezt írja elő, a végső jelentést, az árójelentést mindenképpen az intézményeknek meg kell küldeni. És abban megfogalmazódik, hogy az adott személyt bűnösnek ítélik-e meg, vagy sem. És adott esetben a parlamenttel kapcsolatosan is ezt tettük, megküldtük az Európai Parlamentnek a jelentésünket, és még erre akkor is természetesen sor kerül, amikor ö, megállapítjuk az, az ártatlanságát az illető személynek. Vagy arra gondolnak, hogy nem szabadna megküldeni, mert hogyha ezt nem küldenék meg az ártatlanságról szóló ö, végső jelentést, akkor nem tudnának ö, bizonyosságot nyerni erről. És hát a transzparencia, az hatóság is ezt a fellépést követeli meg. Az tény, hogy a múltban másként jártunk el. És akkor tényleg végezetül hagyd mondjak köszönetet az e felügyelő bizottságnak ismételten, és jelezzem azt, hogy a jelentésekben nem jelöljük meg, hogy ki volt az informátor, ki szolgáltatott adatokat. A jelentéseket továbbra is úgy fogjuk megküldeni, hogy a forrásainkat kitöröljük belőlük, mint ahogy ezt már más is jelezte. Nem szabad, hogy feltárjuk a forrásainkat, úgyhogy ezt nagyon lényegesnek tartjuk, és így köszönjük meg a forrásainknak a tevékenységüket. Hagy mondjak köszönetet mind azoknak, akik hozzájárultak a hozzászólásaikkal a munkálatainkhoz. Természetes aggodalmak megfogalmazottak, és ezekre majd még visszatérünk a későbbiek során is. Egy biztos, hogy az adáfon belül nem szűnt meg a törvényességi felügyeletet ellenőrző ellenőrző egységünk, sőt, hát létrejön február 1 olyan egység, amely az aktusaiknak a jogszerűségét ellenőrzi a jövőben, tehát ez nem szűnik meg ez a tevékenység, nem, egy másik egységet szüntettük meg, az úgynevezett ö, bírósági ö, egységünket, amely ugyanakkor nem is foglalkozott a belső jogszerűségi vizsgálattal, ellenőrzéssel. Már pedig a jogszerűségnek a vizsgálata nélkülözhetetlen. Ennek keretében tudjuk biztosítani a forrásainknak a védelmet, védelmét és a parlamenti képviselőnek a mentességét is így. Kessler. Köszönöm szépen Kessler úrnak a tájékoztatást. Teljesen eh, helytálló az, hogy a további viták során a jogalkotási szintű döntéseket máshol is megvitatjuk. Folyik ugye a háromoldalú egyeztetés. Köszönöm szépen minden esetre, hogy elfogadták a meghívásunkat az eszmecseréhez, és fontos ismernünk a különböző érveket, ezeket mérlegelnünk is kell. Ma a felügyelőbizottság jelentésével foglalkozunk, és erre összpontosítunk. Számos kérdés elhangzott ezzel a jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy talán a felügyelőbizottság két képviselőinek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Számunkra a mandátumunk végén Természetesen egy rendkívüli alkalom, hogy ismételten itt az Önök bizottság előtt ismertethetjük azon dolgokat, amelyeket kezdeményeztünk, ahogyan ezt hangsúlyoztuk már, és átadjuk a stafétabotot utódainknak, és ők fogják a továbbiakban tartani a kapcsolatot a parlamenttel, anélkül, hogy a jogalkotót befolyásolnánk, de vannak azért bizonyos dolgok, amelyekre szeretnénk felhívni a figyelmet olyan kérdésekre, amelyek számunkra a felügyelő bizottság számára feltűnőek, és vannak ugye bizonyos ajánlások, amelyeket meg lehet fogadni, de el is lehet vetni. Éppen ezért különösen Greszle asszonynak szeretném megköszönni a nagyon alapos és jogos kérdéseit is, és az eddigi bizottságunk nevében is szeretném megköszönni a dicsérő szavakat. Hangsúlyoznám, hogy egy nagyon tanulságos, intenzív időszak volt ez számunkra, a felügyelőbizottság tagjainak is, ez nagyon sok örömet, ugyanakkor sok munkát is jelentett. Most pedig áttérnék a kérdésekre. Először is a legality review, a legalitás vizsgálatának kérdése. Ez összefügg egy olyan kéréssel, amelyet a felügyelő bizottság többször hangoztatott. Arról van szó, hogy a vizsgálatokat végző személyzetet erősíteni kellene, több személyre volna szükség. Eddig ugyanis a tisztségviselők 30% az OLAF fő feladatkörével foglalkozott, nevezetesen a vizsgálatokkal. Az új szervezeti felépítés ezen változtatott, ugyanis ez a terület sokkal intenzívebbé vált, és éppen ezért köszönettel tartozunk az új főigazgatónak, Keszler úrnak. Ezt gyakorlatilag az összes állásfoglalásunkban olvashatják a költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalásainkban, ezt mindig megemlítettük minden évben, és nagyon fontos ezen központi feladatokat a figyelem középpontjába állítani. Kérdés aztán, hogy az eddigi Judicial Unit hogyan hogyan zajlik, kérdés, hogy hogyan zajlik ezek után az együttműködés. Ezzel kapcsolatban nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Amit azonban fontosnak tartok, az az, hogy a különböző főigazgatóságok és egységek jobban össze kell, hogy fonódjanak, jobban együtt kell, hogy működjenek. A képesítések tekintetében Fontos, hogy javuljon a helyzet, fontos, hogy az együttműködés jobb legyen. Ami az EU tagállamokból származó tisztségviselőket illeti, akiket a főigazgató alkalmazhat, ez természetesen szintén szerepet játszik itt, erre is utaltam röviden. elhangzott egy olyan kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy ki ítéli meg ezen személyeket. Természetesen itt egy független testület kell, hogy ezt a feladatot ellássa. Nem lehet, hogy bárki is önkényesen járjon el. A, tudnunk kell, a tagállamok információt kell, hogy szolgáltassanak arról, hogy milyen személyekről van szó, milyen képesítéssel rendelkeznek. Ez tehát olyas valami, amit függetlenül kell értékelni, és nem egy nagyobb egységen belül. Egy további kérdés arra vonatkozott, hogy a jelentések esetén nyomonkövetés nem volt, ezt Wright asszonyra bíznám, hogy válaszolja meg ezt a kérdést, hiszen ő beszélt erről a témakörről. Én röviden csak annyit, jelen, annyit jegyeznék meg, hogy itt minden bizonyal vannak félreértések, ugyanakkor különbséget is kell tennünk. Kezdetben megjegyeztem már, hogy az ajánlásaink ösztönző hatásúak akarnak lenni, tehát fel akarjuk hívni a jogalkotó figyelmét, ha probléma van, és adott esetben el is vethetik ezt, ha nem értenek egyet, de szeretném leszögezni. Az Olaffal szembeni Olafnak a különböző intézményekkel szembeni eljárások kezdeményezési joga, illetve a mentelmi jog, valamint az elsődleges jog teljes mértékben egyetértek, ugyanakkor itt a rendeletet kellene módosítani, mert maga a rendelet nem egyértelmű. és nem hárítom el a felelősséget, mert én is annak idején részt vettem szorosan a rendelet kidolgozásában, valóban itt eh, szükség van ennek a megreformálására. Rübik úrnak eh, mondom, hogy ezt eh, a rendelet útján kell tisztázni. Úgy gondolom, hogy ezt hasonlóképpen ítéljük meg Greszle asszony, az, amit ön említett, teljes mértékben ezt támogatni tudom. és azt hiszem, hogy az ön kérdéseit meg is válaszoltam, és ha nem, akkor rájt azt, hogy majd mit kitérhet ezekre. Az árnyékeledéstevőnek köszönetet szeretnék mondani az általános észrevételeiért, és Rübi úr is említette a jó kérdését. A tagállamokkal való kapcsolataink során ezt nem építettük bele a munkánkba. Lehet, hogy csak mellékesen jegyeztem meg, minden esetre mi felügyelő bizottságként nem kapcsolódunk be folyóvizsgálatokba, tehát nem, avaz, nem avatkozhatunk be. Ez azt jelenti, hogy eh, amikor kapcsolatba lépünk egy tagállammal, ez azon jelentésekre terjed ki, amelyeket a nemzeti hatóságokhoz továbbítunk. Előzetesen kell ellenőrizni azt, hogy az alapvető jogok védelme, illetve az eljárás jogok kérdése tisztázott-e, vagy lehetnek ezzel kapcsolatban kifogások, és mi a felügyelőbizottság ezzel kapcsolatban konkrét jelentést nem dolgozunk ki. Ez azt jelenti, hogy eh, az érintett eh, tagállamokban, ahol vizsgálat eh, folyik, ott nem avatkozunk be. Hogy ezt ki lehetne építeni, hát ez is a rendelethez kötődik, és ez önökön múlik, hiszen önök a jogalkotók, esetleg új gondolatokat beépíthetnek a rendeletbe. Minden esetre a felügyelőbizottság fő titkárságáról is beszéltek, hogy új feladatokat kell-e a felügyelőbizottság hatáskörébe illeszteni. Ha így döntenek, akkor mindenképpen több alkalmazottra van szükség. Elnézést kell kérjek, ez egy személyes megjegyzésem, de nem tudom elképzelni azt, hogy azok a tagok, akik évente gyakorlatilag csak tíz alkalommal találkoznak, otthon folyton ezekkel a dossziékkel kell, hogy dolgozzanak. Ez nem lehetséges olyas valaki számára, aki más munkakörben dolgozik, hogy ennek a feladatnak eleget tegyen. A tavalyi év nagyon intenzív volt, de természetesen mind nagyon szívesen végeztük el ezt a munkát. Ami pedig a további kérdéseket illeti, ezek többé-kevésbé a benfentes informátorokra vonatkoznak. Wright asszony fog majd erre a kérdésre is válaszolni. Mi is jobb védelmet szeretnénk, de én úgy értem, hogy úgy látom, hogy az Európai Bizottság a benfentes informátorokkal kapcsolatban tesz majd javaslatot. Erről korábban is több szó esett a parlamentben. A további jogalkotási munka során nagyon sok sikert kívánok önöknek, és biztos vagyok abban, hogy mindent kitűnően megoldanak majd. Köszönöm. Ja, vielen herz. Köszönöm. Teátó asszony, még mielőtt Wright asszonynak átadnám a szót, szeretnék összetett mondani önnek jelentéstevőként, és szeretném megjegyezni, hogy ön nem csak a szakbizottság elnökeként írt történelmet itt, hanem a felügyelő bizottságban is kollégáival együtt kitűnő munkát végzett, úgyhogy végezetül most Wright asszonynak adnám meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak keveset tudok hozzátenni ahhoz, amit kolléganő mondott. Kérdéseket Skaliagis tett fel arról, hogy mennyi csalást fed fel Olaf, ahogy a kérdező mondta, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mennyi csalás van, sok lehet, talán Kessler úr a megjegyzésében utalhatna arra jelzésszerűen, hogy most mennyi csalást vizsgál éppen az Olaf, mi nem tudjuk. És ő mondhatja meg, hogy mennyi csalást vizsgál az Olaf az informátorok, whistleblowerek sugallattára. Köszönjük az önök támogatását, Gessler asszonyét is. Nagyon nagy segítséget adott a munkánknak, a felügyeleti bizottságnak. Sokkal könnyebbé tette a munkánkat azzal, hogy támogatott bennünket. az elmúlt években nagyon értékes segítséget adott nekünk. Most önöknél van a labda, önök megváltoztathatják a jogszabályokat azért, hogy az OLAF feladata könnyen legyen. A mi szerepünk nem csak az volt, hogy az OLAF függetlenségét ellenőrizzük, garantáljuk, hanem támogassuk az OLAF munkáját, és segítsük abban, hogy jobb munkát végezzen, és minél több ügyet sikeresen vezérelje le az új felügyeleti bizottság, az utódaink biztos, hogy igen értékes munkát fog végezni. Találkoztunk velük hétfőn, igen értékes emberek, nem csak, hogy folytatják a munkát, hanem sokkal előbbre fogják vinni. Az Olaf és önök is nagyon szerencsések, hogy ennyire jó felügyeleti bizottság követ bennünket nagyon gyümölcsöző éveket töltöttünk, kemény munka volt, a saját titkárságunk támogatott bennünket. Göszre asszony mondta, hogy a titkárság tagjainak száma nem elegendő ahhoz, hogy támogassa a mi munkánkat, és az új felügyeleti bizottsággal, a munkafolytatásakor ez még evidensebb lesz. Nincs elég alkalmazott, és nincs elég szintű, minőségű alkalmazott, Keszle úr segítségével próbálunk ezen segíteni. Ez nem pénzkérdés, mert a pénz megvan. A pénz ott van, és támogatni lehet vele a felügyeleti bizottság titkárságot. És ahogy Táter úr jogosan mondta, a felügyeleti bizottság tagjai ezt nem tudják elvégezni, ezt a munkát. Körülbelül évente tízszer találkoznak, és a színfalak mögött a titkárság végzi a munkát. Úgyhogy ezzel a kéréssel állunk elő ezen a fórumon, hogy több figyelmet kellene fordítani az alkalmazottak számának és szintjének emelésére a titkárságnál, ami pedig az informátorokat illeti, whistleblowers, minden meg kell tenni a támogatásukra. Az Olaf most a telefon hotline-nával kapcsolatosan nem, nem válaszolt senki, csak üzenetet lehetett rajta hagyni az informátorok számára volt ez, de jó lenne, hogyha valaki a vonal másik végén ülne, és ezzel hatékonyabbá lehetne tenni a munkát, sokkal értékesebb információkat kapna az Olaf, és így kezdhetné meg a vizsgálatait. Más nem tudok hozzátenni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a szívélyes fogadtatást és a munkák támogatását. Köszönöm. Rájt asszony a jelentést, a beszámolót, a munkák, nem vesztegették az idejüket, a kontrollintézkedésekkel. Tudjuk, hogy Olaf része a csalás ellenes kontrollnak, és tudjuk, hogy itt a fékek és ellensúlyok rendszerére oda kell figyelni, vagyis az Olafot is kell ellenőrizni, és ma délelőtt hát megtudtam, hogy a felügyeleti bizottsággal kell ezt a kontrollt biztosítani, és ezt figyelembe veszük. Köszönjük a beszámolót. És most az előadónak adom meg a szót záró megjegyzésekre. Keszle asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm még egyszer a két hölgynek az észrevételeit, és a főigazgató úrnak. Az ami eddig volt az Olaf, azt mindenki, minden bizonyal nem szeretnénk, mert ezzel eh, rossz tapalatokat eh, szereztünk, úgyhogy eh, az Olaf intézményközi jellege számokra nagyon fontos, és fontos, hogy működőképes legyen. És nagyon fontos az is, hogy a belső vizsgálatok, amelyekről szó van, ezek ne álljanak le bizonyos intézkedések miatt. Éppen ezért köszönöm a felügyelőbizottság véleményét. Úgyhogy ezért még egyszer köszönöm, és a felügyelőbizottság többi résztvevőinek is köszönöm a megjegyzését. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen én is, és akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Teátó asszonynak és Wright asszonynak, valamint a főigazgató úrnak is köszönöm az észrevételeit az Olaf részéről, ezzel pedig az egyebekhez érkeztünk. Nincs egyéb napi rendi pont a következő ülésünkre csütörtökön, február 9-én 9-től 12.30-ig kerül sor, és um, ezzel elérkeztünk a nyilvános ülés végéhez. A koordinátorokat emlékeztetném még arra, hogy röviden egy koordinátori ülést kellett becsúsztatnunk ide az ülés végére, úgyhogy ezt majd uh, zárt